Item number... Képviselőtársaim, ötös napi rendi pont. Az első vitáját folytatjuk meg a jelentés, folytatjuk a jelentéstervezetnek. A tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben Kán úr, Vait Kán az előadó, meg is érkezett. vagy hogyha készen vagy, akkor már is megadom neked a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a türelmét, hogy megvárt. Frakcióm nevében nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben egy jelentést mutathatok be. Én magam a Szenter Lenkeseri Egyetem oktatója voltam, mielőtt ide kerültem, és kollégáinkat nagyon foglalkoztatja ez a kérdés, a tudományos élet szabadsága és az egyetemi élet szabadsága. Sok ezer kutatót, diákot veszélyeztetnek, akár meg is gyilkolnak, börtönbe vetnek azért, amit gondolnak, amit tanítanak, amiről beszélnek. Persze különbség van a régiók között, de a motiváció mindenhol ugyanaz, hogy az egyetemi életet és az egyetemi életben lévő embereket korlátozzák. Ez veszélyes minnyájunk számára, ez mindenkitől elveszi ezt a lehetőséget, hogy a szakértői tudással gazdagodjon, és veszélyezteti az oktatás, az egyetemi élet szabadságát, és akadályozza a szociális, gazdaság és kulturális fejlődést. Múlt héten Törökországban jártam egy emberi jogi misszió keretén belül, világos példáját láttuk annak, hogy a kritikus gondolkodók ellen milyen üldözést indítanak, legyenek szó, legyen szó egyetemi emberekről vagy szakértéről. De Kínáról is beszámolhatnék, vagy Iránról, vagy Nikaraguáról. Akár az USA-ban is vannak ilyen események, és Oroszországban is az egyetemek autonómiáját is támadják, valamint egy EU tagállamban, Magyarországon is. Az UNESCO a tanítás szabadságát alapszabadságnak tekinti, az oktatás és a vitához való szabadság egy nemzetközi egyezményben meghatározott szabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága egy emberi alapjog az intézményi cenzúrától való függetlenség, valamint az a szabadság, hogy szabadon részt vehessünk a tudományos vitában veszélyben van. Sajnos az emberi jogok nem érvényesülnek, ez többek között azzal magyarázható, hogy az emberi jogi szakértők gyakran nincsenek tisztában, hogy milyen alapszabadságokkal rendelkeznek az egyetemek vagy a kutatók, és ezért nem is szállnak sikere ezekért. Ezért az emberi jogokat lábbal tiporják néha az egyetemi szférában. Éppen ezért fontos, hogy egy egységes, globális jelenségként hívjuk fel a figyelmet erre a jelenségre, és megmutassuk azt, hogy fel kell lépnünk, meg kell emelnünk a hangunkat. Vannak szervezetek és egyetemek, amelyek kitűnő munkát végeznek, azt nyomon követve, hogy támadják meg az oktatás szabadságát a világon, de ugyanakkor ez a munka még akadályokba, korlátokba ütközik, és így a korlátok miatt a kutatók nem vehetnek részt a különböző programokban. Azt hiszem, hogy az EU úttörő szerepet játszhat ezen a területen, felmutathatjuk a problémát, és felléphetünk uh, az tanítási szabadság korlátozása ellen. Ez a jelentés példáját mut, példát ad arra, hogy hogyan tudunk felszólalni a külügyi politikánkban is uh, az oktatás és a tanszabadság érvényesülése érdekében, hogyan lehet támogatni a párbeszédet, és hogyan segíthetjük a tanszabadság érvényesülését a világban. Köszönöm szépen, elnök úr, a figyelmet, köszönöm a kollégáknak a figyelmét, és persze örömmel tekintek annak elében, hogy Bocskor Andreával, Kujcsuk képviselővel, Charles Tenökkel és Klaus Buchnerrel, az árnyék jelentéstevőkkel szorosan együttműködjem ebben a kérdésben. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Khan for your remarks. We now... Köszönöm, Kán úr. Most pedig egy rövid vitát fogunk lefolytatni. Öt kollega kér szót. Alio Marie, Kyucsiuk, Castaldo and Epitideos. Have we missed somebody? Valakit kihagytam volna, úgy tűnik, hogy nem. Két percben kap mindenki szót. Bocskor Andrea, tessék. Thank you, for, thank you very much for the floor. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm az előadónak a prezentációját, és magyarul folytatom, hogyha nem bánják. A tudomány és a fejlődés alapja az emberi kíváncsiság, mely elsősorban a kutatói munkára, a tudomány alapjának tekinthető, és ez az emberi tulajdonság szüli a kutatói munkát, amely a gondolat, a kifejezés, a meggyőződés szabadságára és a tanulás, tanítás szabadságára épül egyetértek önnel hogy a tudományos élet szabadságát számos dolog veszélyeztetheti a világon és ez egy általános jelenség nagyon sok országban és figyelembe kell vennünk azt hogy a különböző országok különbözőképpen állnak a tudományos szabadság fogalmához. ami az egyik országban elfogadott az egy másikban tilos és főként a harmadik országokban tilos ez illetve érvényes ez úgy gondolom hogy az akadémiai szabadság az egy olyan fontos téma amivel foglalkoznunk kell viszont nagyon fontos figyelembe venni hogy az átpolitizálása a témának az káros is lehet az akadémiai szabadságra tekintve például kollégám itt megemlítette, a harmadik országbeli problémák sorában hogy magyarországon is probléma van hát én nem gondolom hogy ebben a jelentésben Eh, ez most releváns lenne emlteni ugyanis eh, ezt már többször is megbeszéltük hogy a ceu téma az nem ide tartozik és nem is az akadémiai szabadság témakörét eh, érinti. az akadémiai szabadság tematikájában fontos figyelembe venni azt hogy a mi feladatunk a minőségi oktatás a kutatás biztostása és a humanitárius szempontok illetve tevékenységek ugyan fontosak de ezek nem veszélyeztethetik az alapfunkciókat. Tehát úgy gondolom, hogy a nem megfelelő alapképzettséggel rendelkező hallgatók integrálása vagy oktatók fogadása fontos, de ez nem okozhat hátrányt a már meglévő diákok és oktatási folyamat számára. Fontos tematika a harmadik országbeli akadémiai szabadság esetén az agyászívás tematikájának a megvizsgálása, illetve egy kérdést is feltennék a kollégának, hogy milyen statisztikai adatokra alapszik, alapszanak azok az általános megfogalmazások, amik megjelennek a jelentésben, és várom az együttműködést. Köszönöm. Thank you. Mr. Kyucsuk. Köszönöm szépen, Kyucsuk úr következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom rövidre fogni. Először is szeretnék gratulálni kedves kollégámnak Um, Vajid Kánnak, aki valóban egy kiváló jelentést készített, jelentéstervezetet készített az a tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben. A tudományos élet szabadsága egy olyan fontos uh, terület, amely azt hiszem, hogy az Európai Unió egyik alapelve, és éppen ezért ezt meg kell jelenítenünk a külső fellépésünk során. A diplomáciai erőfeszítéseinket, illetve egyéb eh, fellépéseinket meg kell erősíteni, amikor ez veszélyezteti a tudományos élet szereplőit, intézményeit, illetve amikor üldöztetésnek vannak kitéve eh, a kutatók esetleg is tartóztatják őket. Fontos az, hogy megmutassuk eh, az érintetteknek, hogy védelmükre tudunk sietni. Megfelelő módosítókat be fogok nyújtani majd a szöveghez, de mégis úgy érzem, hogy az ajánlások, amik a jelentésben szerepelnek, alapvetően a legfontosabb veszélyeket globális és EU szinten is figyelembe veszik. Thank you, Köszönjük Kyucsuk úrnak az EFDD frakció nevében Castaldo Prego. Köszönöm, elnök úr a soft power-ekről beszélünk, és ez az Európai Unió egyik nagy tartaléka. Éppen ezért nagyon elégedett vagyok ezzel a jelentéstervezettel, amelyet barátom és kollégám Vazsit készített el. Köszönöm azt a bátorságot, amely itt testet öltött ebben a jelentésben hiszen gyakran valóban az egyetemi emberek, a kutatók azok, akik felmernek szólalni a szabadságú korlátozása ügyében az Európai Unióban, de még inkább a harmadik államokban van veszélyben ez a szabadság. Törökországról tudunk, sok egyetemet bezártak, sok kutatót elbocsátottak, vagy pedig be is börtönöztek Kínában, nem csak a szólásszabadságot, hanem a kutatás szabadságot korlátozzák, és nem csak az országban magában, hanem a külföldi kutatóhelyeken is, például a Cambridge University Pressben próbálták befolyásolni, hogy ne adhassanak ki 13 olyan cikket, amely Kínának kellemetlen lett volna. Két-három látványos ilyen ügyről számoltam be, de az egész tendencia igen aggasztó. Úgy gondolom, hogy <clears throat> tisztázni kell, hogy milyen motivációból történik mindez. Másrészt ugyanakkor az egyiptomi hatóságok tevékenységére is rá kell mutatni. <clears throat> Ki megy Egyiptomba a szakszervezetek kutatására kérdezték meg az egyiptomi hatóságok, amikor visszautasították egy vendégprofesszori állásengedélyezését a szabad, a gondolatszabadság, a kutatás szabadsága sok régióban és országban van veszélyben, az gyakran egyfajta gondolkodást akarnak rákényszeríteni mindenkire, és a kutatási szabadság és a tanszabadság hiányzik sok országban. Ezért fontos, hogy az Európai Unió külső fellépéseiben érvényesítsük ezeket a jogokat, és az akadémiai mobilitást szolgáló forrásokat is biztosítsuk. Még egyszer nagy figyelemmel fogom elolvasni ezt a jelentéstervezetet, minden esetre Vazsit barátommal abszolút egyetértek, hiszen nagyon fontos ez a kezdeményezés, melyet a jelentés megragad. Castaldo. Köszönjük Castaldo kollégának. Epiteteos úr, a következő hozzászóló. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy kétség sem férhet hozzá, hogy a tudományos élet szabadsága, mivel a gondolat és a véleménynyilvánítás szabadságával szorosan összefügg, igen fontos, ugyanakkor kényes kérdés. Mit próbálunk elérni? Szeretnénk, hogyha a fiatal kutatók, tudós élet, fiatal szereplői azt éreznék, hogy egy demokratikus környezetben szabadon kutathatnak és adhatnak hangot véleményüknek szakértőként. Ezért olyan fontos a Vajid által készített jelentés. Mielőtt elítélnénk bármilyen módon ezen alapvető szabadság jogok megsértését harmadik országokban, lehet, hogy először a saját házunk táján kellene körülnézni, hogy minden rendben van-e. Sajnálatos módon vannak olyan tagállamok, amelyekben nem teljesen, eh, nem teljesen érvényesül ez a szabadság. Svédországban például egy kutató, egy professzor kimondta, hogy a nők és a férfiak között igenis van különbség, éppen ezért a véleményért pedig nagyon komolyan támadták, és komoly következményekkel kellett számolni. Tehát mielőtt más szemében a szákát, azelőtt sajátunkban a gerendát kellene meglátnunk. Schaffhauser úr következik. Nyilvánvalóan az tudományos élet szabadsága kapcsán jó lenne, ha megfelelő javaslatokat tennénk. A középkorban a Szorbon Egyetemnek például egy területen, kívül, területen kívüliséget élvezett. Fontos, hogy ez a jelentés ne csak üres azt maradjon, hanem valóban a tudományos élet szabadságát szolgálja, és hogy az egyetemek mondjuk, mint a nagykövetségek ilyen sajátos státuszt élvezhessenek. Ez az én javaslatom, remélem, hogy ezt esetleg végig gondolják, nem hagyják figyelmen kívül, és valóban ez hozzájárulhatna ahhoz, hogy a tudományos élet szabadságát nő mértékben elérjük. Ugyanakkor az elnök, egy pillanat, Schaffhauser úr. A angol tolmácsolás nem működik. Take care of that. Okay, sorry about this. The translation's not working. It's not working. Nobody is make translation between French and, uh, and English. English. Is it better now? Yeah. Okay, you can continue now. Thank you. Most nem működik, köszönjük szépen. Kezdjem újra? Nem. Bon, donc pr premièrement, la première suggestion que je fais. Tehát, most, hogy újra van tolmácsolás, azt mondtam, első javaslatként, konkrét javaslatként az az volt, hogy az egyetemek ugyanolyan státuszt kapjanak, mint a nagykövetségek, ahogy a Szorbon is a középkorban eh, területen kívülséget élvezett. Ez azt jelenteni, hogy valóban egy szent hely lenne az egyetem, mint ahogy a Szorbon is egy szent helynek eh, számított a középkorban, másodszorban, ami az tudományos szabadságát illeti. Hogyha az egyetem a háborúzás céljára használt terület, mint ahogy azt Soros úr használja eh, egyes egyetemek esetében, eh, egy legitim állam elleni támadás eh, helyévé válik az politikai eszközé válik egy egyetem Soros úr kezében, akkor pontosan ő az, aki a tudományos szabadságát veszélybe sorolja, sodorja, nem Orbán Viktort, hanem Soros Györgyöt kell elítélni, amikor politikai propagandára használja, használja az egyetemet, egyetemét. És bizony olyan szerepelők, olyan emberek is tanultak ezen az egyetemen, akik akár szálakkal kötődhettek a szervezett bűnözéshez. Ezért mondom azt, hogy a tudományos élet szabadságát és az egyetem szabadságát nem szabad összekeverni a magyarországi CEU ügyel. Köszönöm. Okay. And finally, Miss Aliomari. Küldenem utolsó sorban, Aliomari. Köszönöm, mint régi egyetemi ember Gratulálok Kán úrnak a jelentéséhez, és szeretném elmondani neki, hogy teljes mértékben támogatom a szöveget. Csak egy pontra szeretnék kitérni, amit az néhány kolléga vetett fel, és egyébként még ön maga is, Kán úr, gyorsan említette. Ez a kapcsolat az egyetemi szabadság, illetve a kifejezés szabadsága között. Azt gondolom, hogy nem tudunk egy olyan jelentésben ami előttünk áll, nem szótejteni a véleménynyilvánítás szabadságáról. Bizonyos országokban, még a mi országaink közül is, felmerült az egyetemen belül is a vélemény kifejezés szabadsága a terrorizmus vagy a szexizmus nevében akadályoztatva vannak az emberek, hogy szabadon kifejtsék a véleményüket. Az akadémiai szabadság azonban azt a szabadságot is biztosít, annak, annak azt a szabadságot is biztosítani kell, hogy az ember kifejtesse a véleményét a döntés alapján. Most vagy van egy egyetemi dolgozónak, egy egyetemi tanárnak lehetősége arra, hogy az egyetem keretein körül vitát folytasson egy témáról, vagy nincs. Ezzel szeretném megerősíteni tehát az ön jelentését. Ez a problematika ugyanis kapcsolódik az egyetemi szabadsághoz, az egyetemi vélemény kifejezés szabadságához. Elnök, köszönöm szépen. Bármely más kolléga kívánna hozzászólni? Ja chciałem zapytać e, panią posłankę, która przemawiała przede mną. E, köszönöm szépen, Maria kolléginához fordulnék egy kérdéssel azzal kapcsolatban, amit elmondott, ugyanis azt mondta, hogy nonsens dolgokat az egyetemen sem mondhatnak, de hát ki fogja eldönteni, hogy mi a nonsens? Szokatlan, rövid hozzászólás. Michel parancsolja, azt mondtam, hogy valószínűleg itt kellene beszélnünk arról, megvitatnunk, hogy az egyetemi szabadság levehetővé teszi, hogy bármit, mindent mondjanak, vagy vannak-e határok esetleg. Nem vagyok biztos, hogy minden tagállamban ugyanaz az álláspont lesz -e jellemző. A jellem, ebben a jelentésben nem tudunk erről a kérdésről beszélni, anélkül, hogy ezt előbb itt meg ne vitatnánk. Kollégák, még többen szeretnének szót kérni. 15 percet szántunk erre a témára, már most is késésben vagyunk. Ha nem bánják, akkor szeretném itt lezárni a vitát. Még nagyon sok fontos kérdésről kell beszélnünk. Lesz még egy alkalom, hogy visszatérünk erre. 15 perc késésben vagyunk, úgyhogy a hatos napi rendi pontra terünk át. Jelentés a bizottság szerváról szóló 2018 évi jelentéséről. Ebben eh, az esetben egyébként Szerbiát és Koszovót együtt tárgyaljuk. Szerbia ügyében én vagyok az előadó, másik eh, eh, jelentésre adó Igor Soltesz. Nyári szünet előtt, június 21-én beszéltünk először el a témáról, talán emlékeznek. A módosítók benyújtásának a határideje augusztus 30-a volt végül. 239 módosító indítvány érkezett, 89 kevesebb, mint 2016-ban. Tavaly a bővítéssel kapcsolatban nem készítettünk az érintett jelent, országokról jelentést, regionális együttműködés, jogállamiság, média szabadság, kisebbségi jogok, ezekre vonatkoztak főként a benyújtott módosítók ked délután úgy éreztem, hogy egy nagyon hasznos gyümölcsöző egyeztetést folytattunk az árnyék előadókkal, a résztvevők megegyeztek abban, hogy kiegyensúlyozott, precíz jelentést készítünk, ami szerintem egyébként meg is valósult jelenlegi formájában. Fontos, hogy Szerbiát arra ösztönözzük, hogy maradjon az Európai Unió felé vezető úton, ugyanakkor adjunk helyet, teret, időt annak is, hogy olyan fejleményekkel kapcsolatban véleményt nyilvánítsunk, ahol további fejlődésre van szükség bizonyos szakpolitikai területeken. 27 kompromisszumos módosító készült, ezek lefedik a jelentés legnagyobb részét. Köszönöm az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést, főként Igor Soltesznek, aki nem csak Szerbia téma árnyék előadója, hanem a Koszóval kapcsolatos állandó megbízott előadónk. Most először sikerült a parlamenti ciklus során azt elérni, hogy Szerbia és Koszovó ügyében ugyanazt a megfogalmazást alkalmazunk mind a két jelentésben. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az Európai Parlament eh, egyhangú véleményt képviseljen a két ország ügyében. Most pedig várom a hozzászólásukat, illetve az afed a szavazást, amelyre október 8-án vagy 9-én kerül majd sor. Eh, rengetegen kértek szót. Six, seven, Nyolcan kértek eddig szót. 15 percünk volt eredetileg erre a témára, úgyhogy mindenkinek 2 percet adok. Edward Kukán, aki a Mr. Nyugat-Balkán. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr, előadó úr, köszönöm a rövid bevezetőjét. Azt hiszem, hogy egy kiegyensúlyozott jelentés készült Szerbia témájában, ami segíti majd az országot abban, hogy a, tisztán lássa az integráció folyamatban a gyenge és erős pontokat. Jó úton halad az integrációs folyamatban, Szerbia élen jár, és egy kiváló lehetőség adódik számára, hogy az Unióhoz közelítve reformokat hajtson végre. Alapvetően a szerb hatóságokat arra kívánjuk ösztönözni ezzel a jelentéssel, hogy az integrációs folyamat legfontosabb kérdéseiben még nagyobb erőfeszítéseket tegyenek. Jogállamiság, az igazságszolgáltatás, a jogi rendszer reformja, állampolgári jogok, médiaszabadság, illetve a parlamenti folyamatok javítása szerepelnek ebben az integrációs folyamatban számos területen jó haladást ért el Szerbia, például a működő piacgazdaság, a közlekedés, hogy csak kettőt ragadjak ki a sorból. Fontos, hogy kézzel fogható, eredményekről is beszéljünk a fontos területeken, például az igazságszolgáltatása, illetve a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc területén. Örülök annak, hogy Szerbia nagyon aktív volt a regionális együttműködésben is, szomszédaival jó kapcsolatokat ápol. Szerbia a régióban fontos partnerünk és szövetségesünk, és meggyőződésem, hogy egy nap majd a lehetőségünk lesz arra is, hogy itt az európai népek családjában újra vendégüléseket. Köszönjük szépen a szerb küldöttség eh, elnöke, Tanya Fajon, szocialista árnyékelődő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért az összes árnyék előadó között, különösen Igor Soltészre, térnék ki, akit ön is említett, mert jó, hogyha az érzékeny kérdésekkel kapcsolatos két jelentésünkben ugyanaz a megfogalmazás szerepel. Nagyon örülök egy sor kompromisszumnak, a frakció tagjaink módosítóit bevették ezekbe a kompromisszumokba, legtöbbjüket, és különösen szeretném hangsúlyozni a 18-as kompromisszumos módosítót, ami a média szabadságáról szól, illetve 21-est a romákról, és örülök annak is, hogy a koszovói szerb politikusok elítéséről szóló módosítónk is bekerült a 24-es kompromisszumba. Mindazonáltal a média helyzetét illetően, bár ezt lefedik a kompromisszumos módosítók, és ismételten beszélünk róluk minden évben, a helyzet a terepen nem jelentősen javult, nem javult eléggé, úgyhogy folytatnunk kell bírálni azt, ami a média területén történik. Ugyanakkor sajnálatos módon nem látunk a sürgősségi eljárások kapcsán túl sok javulást, ezzel kapcsolatos módosítónk is van, és végül egy kompromisszumos, a 25-ös kompromisszum, ez Szerbia és Koszovó közötti tárgyalásokról és a határkiigazításokról beszél. És tudom, hogy a koszovói parlament számára is fontos ez a szöveg, és fontos, hogy a két jelentésünkben ugyanaz a szöveg szerepeljen, ezt a szlovén tapasztalatunkból is láthattuk, hogy egy olyan határkigazítási lépés, ami destabilizálhatja a régiót, az mindenképpen elkerülendő. Még egy dolgot szeretnék említeni, támogatom Kukán úr 133-as módosítóját, ez nem került be egyik kompromisszumba se, de rendkívül fontosnak tartom. Ez a hivatali visszaélés bűncselekményéről szól, ami még mindig kihívást jelent, például Szerbiában. És még egy utolsó figyelmeztetés Szerbiának, hogyha nem igazítják ki a vízumliberalizációval kapcsolatos iráni politikájukat október végéig, akkor Brüsszel figyelmeztetést fog küldeni, hogy negatív vízumliberalizációs jelentést fog készíteni Szerbiáról az év végéig. Ezt figyelembe kell tehát vennünk, hiszen komoly figyelmeztetés Szerbia számára is, hogy ők hogyan bánjanak az iráni vízumliberalizációs kérdéssel. Köszönöm szépen, mondja a következő hozzászóló. Vajga úr, köszönetet mondok az elnökünknek, aki jelentéstevő is egyben. Kiváló jelentés áll előttünk. Azt gondolom, hogy ez világosan mutatja azt is, hogy a bővítési folyamat az Európai Unió részéről kiterjed Európa dél-nyugati részére is, dél-keleti részére. Ennek a régiónak az egészen stabilizáció felé mozdult el, erre rámutat néhány Ellenlet rámutat néhány problémára is ez a jelentés, például a jogállamisággal kapcsolatban, az igazságszolgáltatás függetlenségével, a média szabadsága, a kisebbségekkel kapcsolatos megközelítése és a konstruktív kapcsolat az összes politikai szereplő között, a kormányt is beleértve, ezek még mindig problémás területek. A frakciónk negatívan szemléli a határkigazítást és a határdemarkációt Szerbia és Koszovó között, hiszen ez destabilizálhatja esetleg a régiót. Aztán a retorikát is meg kell változtatnunk, akkor, amikor a szerbek beszélnek a szomszédos országokról. Szerbia és a szerb népesség fontos, hogy tudja, hogy szeretettel váljuk őket az Európai Unióban, viszont ez azt jelenti, hogy ők is elfogadják azokat az elveket, amiken az Európai Unió nyugszik. És ehhez a közös biztonság és védelmi politika átvételére is szükség lesz. Köszönöm, most Igor Soltesz kap szót a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Először is én is szeretnék köszönetet mondani McAllister úrnak, a jelentéstevőnek. Nagyon konstruktív együttműködést folytatott mindkét jelentés kapcsán, Koszovó és Szerbia esetében is velünk. Most Szerbiáról beszélnék elsősorban. Kiváló a jelentés. Az összes módosítónkat figyelembe vette, jó kompromisszumos javaslatokat dolgozott ki. Pontos pontosan vázolja fel Szerbia helyzetét a jelentés, nagyon sok jó kezdeményezés szerepel ebben az országban, különböző területeken, azonban vannak olyan területek is, ahol sajnos hiányzik a fejlődés, vagy nem annyira látható, mint kéne. Kollégáim rámutattak már ezekre a területekre, a médiaszabadság, jogállamiság és a kisebbségek kérdése például. Mindazonáltal én szeretnék rámutatni még egy témára, ez pedig nem más, mint a bűnügyi jogszabályok, különösen a az egyes cégek által elkövetett bűncselekmények kezelésére gondolok, a vagyonelkobzási esetekre, amiket nemrég láthattunk. Azt hiszem, hogy a büntető törvénykönyv vonatkozó részét módosítani kell majd. Ami pedig a szervezett bűnözés és az ez elleni fellépés, valamint a korrupció elleni fellépés területét illeti, azt gondolom, hogy itt még nagyon komoly játéktér van, sokat lehetne tenni a helyzet javításáért. Amit jelen pillanatban látunk, az az, hogy a politikusok beavatkoznak az igazságszolgáltatásba, ezt pedig nem szabadna megengedni. És ami a parlamentre és a demokrácia szintjére vonatkozó módosítókat illeti, ezekkel kapcsolatban hangsúlyoznám, hogy nem jó, hogyha a parlament gyorsított eljárásokat alkalmaz, és ilyenekkel hajt végre olyan jogszabályokat, amelyeket nem szabadna ilyen felgyorsított módon elfogadni. Visszaéléseket is tapasztalunk az eljárási szabályzattal kapcsolatban, például a parlament megakadályozza az ellenzéket a saját álláspontjának a bemutatásában. Ez hatással van a jószomszédsági viszonyra is Szerbia és Koszovó között, de remélem, hogy a jövőben végül meglátjuk a fényt az alagút végén, és lehetséges megoldást tudunk kidolgozni. Elnök, köszönöm Igor Soltésznek! az FDD nevében Fábio Castaldo kapszott. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak, előadónk, <coughs> elnökünk kitűnő munkát végzett, és a kompromisszumok nagyon sok módosítót öleltek fel. Nagyon fontos jelzést adunk ezzel a jelentéssel a nyugat-balkáni országok számára, Tudjuk, hogy nehéz időszakot élünk Európában, de fontos, hogy egy megfelelő hiteles ígéretet adjunk az országoknak ebben a régióban. A régió többek között a macedóni és Görögország közötti történelmi megállapodás következtében is új lendületet kapott az Európa vezető úton. Ugyanakkor nem szabad, hogy hátralépjünk és a kritikus megjegyzéseket eltagadjuk. Fontos, <clears throat> hogy ezen komplex céloknak megfeleljünk, és a jelentés ennek megfelel. A 25-ös módosító a Szerbia és Koszovó közötti megállapodás szükségességéről beszél, komplikált a helyzete két ország között, de fontos, hogy kompromisszum jöjjön létre, és arra is szükség van, hogy egy folyamat induljon útjára, amely közvetlenül a két vitában álló fél között kerüljön ki dolgozásra. Az elmúlt években megdermett a helyzet, ez pedig egy általános veszélyt jelent a régió számára. Új lendületet, új dinamikát kell adni a helyzetnek, és reményt kell adni arra is, hogy valami megváltozhat. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Szerbia barátunk, szövetségesünk egy, egy fontos régióban, és remélem, hogy mi hamarabb Szerbia és a régió más országai és a mi ország családunk tagjává válik, bár hát bizonyos módon már most is a családunk tagjai. Köszönöm. Thank you, Fabio Castaldo. Köszönöm szépen Fábio Castaldónak, az ELNE frakció nevében Schaffhauser úr szó. Merci beaucoup, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan. Először is Szerbia számomra egyértelműen Európa része, nem az Európai Unió része, de Európa ország családjának részem. Az integráció jó cél, Ugyanakkor egy-két észrevétel szeretnék tenni. Egyrészt az egyensúly, amely Oroszország és Európa között fennáll. Miért bíráljuk ezt? Miért van erre szükség, hogy ezt bíráljuk? Szerbia alapvető szerepet játszik az Oroszországgal való jó kapcsolattartás tekintetében, de az Európával való kapcsolatos tartás tekintetében is ez egy híd ország egyensúlyt tart. Miért bíráljuk ezt? hol fontos szerepet játszik abban, hogy az egyensúlyhoz hozzájárulja, megteremtse. A németek is egyensúlyt keresnek és tartanak Oroszországgal. Másrészt az egyik bevezető bekezdésben szó van arról, hogy az 1990-es háború ne lett volna legális, jogszerű a nemzetközi jog szerint, ugyanis a minden országnak megvan a saját szuverenitáshoz való joga, és ez igaz a szerb-koszovói viszonyra is. Éppen ezért kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Az összes árnyék előadót meghallgattuk de még hét kolléga szeretne hozzászólni, mindenkinek egy percet tudok adni, nagyon sajnálom. Sújca asszony az első. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok önnek az átfogó és kiegyensúlyozott jelentésért. Néhány módosítót nyújtottam be én is, ezek fontos kérdésekre tértek ki, mint például a nemzeti kisebbségek politikai képviselete a szerb nemzetgyűlésben, fenntartott helyek a nemzeti kisebbségek számára, illetve a szakpolitikák a nemzeti kisebbségek nyelvén biztosítanák a médiumok működését. Az eltűnt személyek kérdésére, a háború áldozataira és a volt jugoszláv vagyon átmentésével, valamint a munkatáborokkal kapcsolatos módosítókat nyújtottam be, mert ezeket a problémákat meg kell oldani, ahhoz, hogy teljes mértékben tudjuk támogatni Szerbia Európa fele vezető útját. Illetve Bulgária és Pristina közötti viszony normalizációra is szükség van, ezek mellett azonban teljes mértékben támogatom a jelentését. Köszönöm, mondja az elnök úr, most pedig Picula úr kap szót. Én is köszönöm szépen ezt a kiváló jelentést tervezetet Szerbia elmúlt évi haladásáról. A legtöbb lényeges pontra ugyanis kitért. Látjuk, hogy a tárgyalásokban sikerült haladást elérni, de a jogállamiság, a médiaszabadság és a demokrácia tekintetében még vannak problémák. Több módosítót nyújtottam be én is, szeretnénk világos jelzést nyújtani nekik, hogy szeretnénk, hogy csatlakozzanak az EU-hoz, de legyenek átláthatóbbak például a politikai pártok és kampányok finanszírozásában. A jó szomszédi kapcsolatokról és az együttműködésről is szólunk. Ez prioritás kell, hogy legyen Szerbia számára, mert negatív hatása lehet a hiányának az egész EU-s csatlakozásuk szempontjából. Vannak még nyitott kérdések, például a háborús eltűnt személyek, a háborús bűnösök elleni eljárások, illetve a háborúban elkobzott javak tekintetében. El kell mondanom azonban, hogy a, megvan a normalizációnak a politikai kerete, és az adhok ötletek lehet, hogy csak fenyegetni fogják az egész régió stabilitását, hogyha a meglévő kelethez kéne ragaszkodni. Köszönöm. Most Epitideios úr kap Köszönöm szépen, elnök úr. Minden ország, amely szeretne belépni az Európai Unióba, Szerbia is, megpróbál megfelelni egy sor kritériumnak bizonyos szektorokban jól mennek a dolgok, más ágazatokban problémák vannak, a egyebekben pedig le vannak maradva. A fontos dolog azonban az, hogy az Európai Unió ne elfogultan forduljon Szerbiához, Szerbia felé, hanem bánjon vele úgy, mint az összes többi nyugat-balkáni országgal. Más szóval, a haladást objektív kritériumok alapján kell megítélni, és a különböző reformok alapján, amelyeket a programban meghatároztunk. Szerbia erőfeszítései, amit azért tesznek, hogy az Európai Unióban léphessenek, ezt az Európai Unió értékelje, és ne a belső politikáikat próbálják ezzel az értékeléssel manipulálni. Köszönöm, Préda úr egy percben. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok a munkájához. Egy politikai pontra szeretnék kitérni Szerbiával kapcsolatban, és a szerb elnök bosznia-hercegovinai befolyásával kapcsolatban. Vucic úr próbálta egy kicsit moderálni Dodig urat, aztán azt mondta, hogy nem tudja őt befolyásolni, és most egy olyan választási kampány van, ami az úgynevezett nyugati befolyást bírálja. A Putyin közeli Dodik Boszniában nem sokára találkozni is fognak, és ráadásul Vucic elnök is támogatja, nyugat ellenes társaságban találja tehát magát miközben azt szeretnénk látni, hogy európai zállódjon ez az ország, nem azt szeretnénk, hogy ezen a területen Moszkva befolyása érvényesüljön. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Anderson asszony. Köszönöm, elnök úr. Mint a szerbiai delegáció tagja, én is üdvözlöm a jelentését. Nagyon fontos pontja a vitánknak amikor október lesz ez, amikor október végén ellátogatunk Belgrádba. Szeretnék rámutatni a jelentésében a jogállamiságra vonatkozó részekre, ennek a fontosságát emeli ki, és üdvözlöm a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozó megjegyzéseit, különösen az EU alapjogi karta 47. cikkére való utalását, illetve a kompromisszumokkal kapcsolatban tudtunk határ, ha, haladást elérni, de szeretném ennek dacára hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb kolléga tudja a szociális partnerség és a szociális párbeszédre vonatkozó kétételeket támogatni, mert Szerbia növekedése kapcsolatos kilátásai nagy mértékben függenek majd ettől. Köszönöm, most pedig Zovko asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni önnek a kiváló jelentéshez, és kívánom Szerbiának is, hogy sikerrel haladjanak az európai integráció útján. A módosítóim, bár még nem láttam a kompromisszumokat, úgyhogy sajnos most csak az általán benyújtott módosítókra tudok kitérni, ezek a bevándorlásra vonatkoznak, és a vízum liberalizációra Iránnal. Ugyanez a vízum liberalizációt tervezik más öbölmenti országokkal is, és ezzel kapcsolatban rámutattam arra, hogy át kéne, hogy gondolja Szerbia ezt a politikát, mert nagyon komoly veszélybe sodorja azokat az országokat, különösen Bosznia-Hercegovinát, amelyek még nem um, tagjai az Európai Uniónak, és ahol ezek az emberek hullámokban érkeznek és visszaélnek ezzel a rendszerrel. Majd tovább utaznak az Európai Unió felé. Ez rendkívül aggasztó, például Horvátország számára, Bosznia-Hercegovinával kapcsolatosan is aggasztó a tendencia, és fontos lenne, hogy Szerbia nagyobb erőfeszítést tegyen a migránsok csempészete elleni fellépés területén is. Ezek a módosítóim, tehát remélem, hogy néhányat be tud venni a jelentésébe. Köszönöm Zovko asszony, és végül Alió Mari úr kap szót. Asszony. Köszönöm, elnök úr. Én nem akarok a koszovói jelentése kapcsolatban hozzászólni, szerintem kiváló, de egy kérdésem lenne. Ezekben a tagjelölt országokról szóló jelentésekben miért nem szerepel soha semmi arról a haladásról, amit elérhetnének az állampolgárok érdekében, szociális védelem, illetve az életszínvonal területén. Azt gondolom, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás nem csak arról szól, hogy fejlesszük a gazdaságot, hanem persze az alapjogokat fejleszteni kell, de az alapállampolgárok jogai mellett nem fontos-e az ő helyzetüknek, konkrét helyzetüknek a javítása. És ez az összes jelentésre vonatkozik. Ezekről a témákról soha nem beszélünk, és azt gondolom, hogy az első dolog, hogyha azt akarjuk, hogy egységesség legyen, hogy azt érezzék ezek az állampolgárok is, hogy az EU-hoz tartoznak, akkor azt kellene, hogy érezzék, hogy az Európai Unió az ő mindennapi helyzetüket javítja. Anyagi helyzetüket például. Ez tehát egy globális kérdés, amit az összes ilyen jellegű jelentéssel kapcsolatban szeretnék feltenni. Rendben, köszönöm szépen a jó Mari asszony, érvényes ez a pont, figyelembe kell vennünk. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások mindig nagyon technikai jellegűek, és néha az állampolgárok érdeke egy kicsit elsikkad a technikai jellegű tárgyalásokban. Megpróbálhatjuk majd legközelebb ezt a témát is lefedni. Ennyit az én részemről, köszönöm szépen a megjegyzéseket és hozzászólásaikat. A szavazás október 9-én lesz itt az AFED szakbizottságban. We come to item number seven, the Hetes napi rendi pont. A bizottság Koszovóról szóló 2018-as évi jelentéséről. Jelentés Soltasz úrnak adom meg a szót, az, ki az előadó. Köszönöm szépen. Először is köszönettel tartozom az árnyék jelentéstevőknek. Azt hiszem, hogy kijelenthetjük, hogy nagyon jó együttműködést végeztünk, bonyolítottunk le, elfogadták a sok módosítót. Köszönöm Julianának, a titkárságnak, a tanácsadóknak az együttműködést, akik segítettek abban, hogy a kompromisszumos módosítókat megfogalmazzuk. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos módosítók egy-két kulcsüzenetet tartalmaznak, amelyet az Európai Unió részéről Koszovó irányában szeretnénk megfogalmazni. Az elmúlt évben azóta, hogy az előző országjelentést elfogadták, sok minden történt. Én magam azt szeretném kiemelni, hogy megtörtént a vízum liberalizáció, mint tudják, az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy Koszovó teljesítette mindazon feltételeket, amelyekre szükség volt, és ezért úgy gondolja, hogy elindulhat a vízum liberalizáció útján. Az Európai Parlament legutolsó plenárisán szintén zöld fényt adott a vízum liberalizáció ügyének, ezért a tanácsot szólítjuk fel, hogy mi hamarabb tegye meg a szükséges lépéseket, hogy ebből valóság váljék. Ez nagyon fontos lépés, hiszen ezzel a régióban az egyensúlyt teremtjük meg, az igazságosságot teremtjük meg, és ezzel Koszovó is bekerül azon folyamatokba, amelyek a régióban már zajlanak. Ez, mindez pozitív kihatással jár majd a gazdaságra, valamint más ágazatokra is. De, és ugyanakkor, a jelentés kiemeli azt a változást, amelyre még szükség van, azokat a lépéseket, amelyet a koszovári hatóságoknak meg, meg kell tenniük. Ahogyan említettem, a vízum liberalizációs rezsim bevezetésének feltételeit ugyanakkor a koszovói fél teljesítettem. Másrészt a hatóságoknak sokkal több dolguk van még a szervezetbűnözés és a korrupció leküzdése területén, Például szükség van arra, hogy egy speciális nyomozó ügyészségi hivatalt állítsanak fel. Fontos, hogy a menekült kérdésben nyitott kérdéseket megoldják. Koszovónak a migrációs útvonalon fontos szerepe van, ezért Koszovónak példával kell előre járnia, hogy a határozott politikai lépéseket tesz. Oliver Ivanovicsot meggyilkolták. Fontos, hogy az elkövetőt mi hamarabb megtalálják. És ezzel kapcsolatban még egy kérdést ki szeretnék emelni, mégpedig milyen szerepet játszanak a nők a koszovói társadalomban, és milyen a viszonya a többségi társadalomnak a kisebbségek irányában, a fogyatékkal élők irányában? Mindezen területeken a koszovói hatóságoknak még nagyon sok dolgok van, sok mindent kell tenniük. Végezetül két fontos szempontot szeretnék kiemelni. Egyrészt Koszovó és Szerbia, Szerbia meg kell, hogy oldják a vitás kérdéseiket, és jó kapcsolatba kell, hogy lépjenek legalábbis jobba. Nekünk az a feladatunk, hogy biztassuk a gazdasági együttműködést a két fél között, és bátorítsuk ezt, és bátorítsuk az együttműködést a sport és más területeken. Úgy gondolom, hogyha a people-to-people kapcsolatokat támogatjuk, mondjuk a sport területén, akkor ez mindenki számára hasznos lesz. Környezetvédelem. Talán tudják, hogy Pristina a régió egyik legszennyezettebb városa a lég, légszennyezettség tekintetében. Jelentésemben felhívom a pristinai döntéshozókat, a pristinai városvezetést és az egész ország irányítását, hogy tegyenek sokkal többet annak érdekében, hogy a lé, levegő tisztaságát megteremtsék. Köszönöm szépen, Igor Soltes. Először Tonina Picolának, a Bosznia-Hercegovina és koszovói delegáció vezetőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, én magam is gratulálni szeretnék az előadónak, hiszen felvázolta mindezokat a kérdéseket, mindezokat a kihívásokat, mindezt a változást, ami történt az elmúlt évben. a delegáció vezetőjeként ki szeretném hangsúlyozni, hogy éppen múlt héten jártunk Pristinában a, vegyes parlamenti, a Parlamenti Vegyes Bizottság ötödik találkozóját tartottuk meg. Egy-két nyitott kérdést vetettünk fel, de végezetül a találkozó végén következtetéseket és ajánlásokat tudtunk elfogadni. A bizottság múlt évben arra tett javaslatot, hogy a vízumrezsimet liberalizálják. Nos, remélem, hogy mi hamarabb megoldásra kerül ez a kérdés, és a koszovói állampolgárok valóban vízum nélkül utazhatnak majd az Európai Unióban. Nagyon sok mindent kell még tenni, a korrupció elleni harc és a szociális reformok végrehajtása tekintetében, valamint a Szerbiával való párbeszédben megfogalmazottak végrehajtása területén. A Szerbia és Koszovó közötti megállapodás fontos, hogy lehetővé tegye, hogy a két ország egy olyan megállapodást kössön, amely elkerülhetővé teszi mind a belső, mind a közös konfliktusokat. Köszönöm Tonino Picolam, most jönnek az árnyék jelentéstevők. Suica asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is részt vettem az ötödik közös parlamenti közgyűlésen múlt héten. Koszovó nagy előrelépéseket tett az elmúlt évben, ezt ki kell hangsúlyozni és valóban teljesültek a vízumliberalizáció feltételei, a bizottság júliusi jelentése szól erről, ráadásul a legutolsó plenárisunkon Strasbourgon erről szavazott is a tisztelt ház. A Koszovó és Montenegró közötti határrendezési megállapodás is a regionális együttműködés útján tett fontos lépés. A vita középpontjában a Szerbia és Koszovó közötti vita áll, Erről az elmúlt hetekben sokat vitáztunk, eszmét cseréltünk, és mi teljes támogatásunkról biztosítjuk a párbeszéd folytatását és a Pristin és Belgrád közötti viszonyok teljes normalizálódását. De mindenkinek erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a viszony teljesen normálissá váljon. Ez mind Koszovó, mind Szerbia EU integrációjának egyik alapvető előfeltételem. A jogállamiság és a korrupció tekintetében is sokat kell tenni, de örülök, hogy új törvényeket fogadtak el nem olyan régen, például a szervezetbűnözés bűnözés és a korrupció területén. Köszönöm Igor Soltesznek ezt a jól kiegyensúlyozott és célra vezető jelentést. Köszönöm. Köszönöm az SZND nev, nevében Páncéri úr kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm az előadónak a munkáját, és az árnyék jelentéstevőknek is a munkát, amelyet végeztek a kompromisszumok kialakítása során. Úgy gondolom, hogy a szöveg kiegyensúlyozott és jól leírja a Koszovó helyzetét az európai úton vezető útján, leírja azt is, hogy mit kell még tenni, például a közigazgatás reformja, vagy az igazságügyi reform, vagy pedig a bűnözés visszaszorítása és a korrupció visszaszorítása területén kérem. Koszovó végre valahára teljesítette a vízumliberalizáció feltételeit, ennek örülünk, és a parlament, a tisztelt ház legutóbbi szavazása után arra van, volna szükség, hogy a tanács is megegyezésre jusson, és így a régióval, mely földrajzilag és politikai oly fontos számunkra, elmélyíthessük az együttműködésünket. Koszovó és Szerbia közötti kapcsolatok is normalizálódnak. Ez előfeltétele az európai úton való továbbhaladásuknak, és ki kell hangsúlyozni azt is, hogy a Szerbia és Koszovó közötti határok végleges meghatározásáról konstruktív párbeszéd kell, párbeszédet kell nyitni, és nem szabad, hogy csak az etnikai megosztottság vezesse itt a döntéshozókat a nemek közötti egyensúly, a LMBT közösség, a fogyatékossággal élők jogai, azonban jogai területén még sokat kell tenni, annak érdekében, hogy Koszovó valóban tovább léphessen az Európába vezető úton. Köszönöm. Köszönöm, Páncéri kollégám. Radus úr az Alde nevében. Köszönöm szépen, Hilda Lotman kollégám nevében köszönettel tartozom Soltesz úrnak a kitűnő együttműködésért. És azért is, hogy figyelembe vették az ALDE és más frakciók által benyújtott módosítókat. És igyekeztünk ezt a jelentést még gazdagabbá és kiegyensúlyozottabbá tenni. Koszovó azon problémák előtt áll, mint a többi nyugat-balkáni ország. Nagyon ható, hasonlatos kihívások állnak az országok előtt, polarizálódik a politikai szintér, nem megteremtett az igazságügy függetlensége, valamint a szervezet bűnözés. De Koszovónak van ezen felül egy további problémája is. Koszovónak Szerbiával megállapodásra kell jutni, és azokat a részeket, amelyekben a szerbek vannak többségben, integrálni kell az ország egészében. Pozitív jelzéseket is adtak, például a Montenegróval való megállapodás tekintetében, és egy-két törvényt is elfogadtak, amelyik az európai reformok irányába mutaznak, és a szerb eh, többségű észak-koszovói területek bíráinak koszovói igazságügyi rendszerbe való igaz integrálása is egy nagy lépés. Koszovó egy független állam, ehhez kétség sem férhet. Ezért minden kötelezettségének meg kell felelni, de persze a független állam jogát is érvényesítenie kell minden Koszovó által megtett intézkedést fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy Koszovó behozhassa többi országot az Európai Unióban vezető úton. Köszönöm szépen, Rados kollégám, az FDD nevében pedig Fábio Castaldo kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném köszönni Igor Soltesznek a kitűnő munkát, amelyet végzett, és azt is, hogy a módosítókban nagyon inkluzív volt ki kell hangsúlyozni, hogy Koszobó nagyon lép, nagy lépést tette, de még van mit tenni az országban. A politikai polarizáció ugyanis lelassult, és erre szükség van, szükség van az közigazgatás, az, egész, az igazságügyi rendszer reformjára, a jogállamiság érvényesülésére. Fontos, hogy a vízum liberalizáció folyamat egy új lendületet ad ennek a fenti folyamatnak, hatalmas kihívások állnak Koszova előtt, de nagy lehetőségekkel is rendelkezik, amelyet nem szabad, hogy eljátszom. Szerbiával való kapcsolatait egyértelművé, félreérthetetlenné és szerződésen alapulóvá kell tenni, annak érdekében, hogy az emberek közötti kapcsolat és a párbeszéd is működjön. A 18-os kompromisszán a koszovó-szerbiai megállapodás lehetőségéről szól, nagyon pozitívan fogadjuk ezt, és azt is, hogy mindkét jelentés kiemeli ennek a fontosságát. Fontos, hogy a koszovói pozitív folyamatok ne akadjanak meg, és a reformok ne torpanjanak meg. Koszovóban nyomon követik a mi általunk folytatott párbeszédet, és éppen ezért ki kell hangsúlyozni, hogy itt az ideje, hogy Koszovó ne kiduralkodjon a munkának, és végrehajtsa a reformokat. Célunk ugyanaz, ezt mindig el is mondjuk a koszovói parlamenti kollégáinknak. Fontos ugyanakkor az, hogy az előttük álló feladatokat végrehajtsák, hiszen így minél hamarabb tudjuk majd közös országcsaládunkban üdvözölni önöket. Köszönöm, Grácia, köszönöm Fabio Castaldo. Zuznyec úrnak a, a függetlenek nevében megadom a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A koszovói Szerbiával szembeni politikánk nem következetes. Sőt, oldalú. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Európai Unió üdvözli Szerbia minden ellenségét. Ez elfogadhatatlan. Másrészt azonban sok állam elismerte Koszovó függetlenségét. Éppen ezért fontos az, hogy a szerbek Koszovóban megfelelő állampolgári jogokkal és szabadságjogokkal rendelkezenek. Nem akarnak mindenképpen koszovárokká válni ezek a szerbek kapjanak lehetőséget arra, hogy szavazhassanak hovatartozásukról. Mi mindig azt szajkozzuk, hogy maradjon az ország egységes. Miért ne írnának ki egy népszavazást? Én nem vagyok nacionalista, félre ne értsenek. Ám, hogyha elfogadjuk az önrendelkezésről mondottakat, akkor egész Koszovóban egy népszavazást kellene kiírni, különösen ott, ahol a szerbek vannak többségben, hogy dönthessenek arról, hogy mely ország állampolgáraival szeretnének válni. Ugyanez igaz egyébként az Albániával való viszonyra. Nem tudom, hogy a nemzetközi szintén való politizálásnak az újsághírek adják el a legjobb alapját. Én módosítókat nyújtottam be, és remélem, hogy ez többséget kap majd. Most pedig három további felszólaló szerepel a listámon. Kukan, Ward és Epitedeios képviselők. Más nem kéri a szót, akkor lezárjuk a felszólalók listáját, Eduard Kukán. Tessék, köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok az előadónak kitűnő munkájához, a vízumliberalizációs plenáris szavazása pozitív eredménnyel járt, és remélem, hogy a tanács is képes lesz majd a következő hónapban pozitív választ adni erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy a jelentés a politikailag nagyon turbulens év eseményeit nagyon jól összefoglalja. Nagyon fontos, hogy a pártok közötti párbeszéd és konszenzus alapvető az alapvető reformok végrehajtása tekintetében, amelyekre Koszovónak nagyon nagy szüksége van. Ez az út vezet az Euró- Európába. Fontos ugyanakkor, hogy a koszovóiak a folyamat kézzelfogható eredményeit is lássák. Nagyon sok feladatot kell még megoldani a parlament működésem, vagy a közigazgatás reformja a Pristina és Belgrad közötti párbeszédet komolyabban kell venni mind a két félnek, és mind Koszovónak és Szerbiának szükséges támogatást meg kell adni ehhez a folyamathoz. Végezetül pedig Koszovó vezetői más regionális partnerekkel aktívan tárgyalnak, ezt üdvözlöm, és üdvözlöm azt is, hogy a közös kül- biztonságpolitikában is aktívan részt vesznek. Köszönöm. Köszönöm, Eduard Kukám. Julie Ward kap szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr, hogy hozzászóltak ez a fontos témához. Koszovó barát, barátjának tartom magam, és fontos, hogy ne csak az AFET tagoknak uh, legyen véleményük azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább Koszovó ügyében. Az Oktatás és Kulturális Bizottság, illetve a Nőjogi Bizottság tagjaként számomra nagyon fontosak ezek a témák. Büszke vagyok arra, hogy a koszovói küldöttség tagja lehetek, ezért Picula úr elnök ki munkájával kapcsolatban tényleg a, csak a dicsérő szavakat használhatom. Nagyon fontos, hogy az instabilitás ellenére eh, valahogy próbáljuk ezt a pozitív kapcsolatot fenntartani, Koszovóval úgy tűnik, hogy akárhányszor ott járunk, mindig előre tudunk lépni, el tudunk érni javulást ezen a téren. Azt hiszem ez nagyon fontos. A koszovóiak már nagyon régóta várnak mindenre, főként a fiatalok a régió instabilitása miatt megérdemlik. És ezért olyan fontos, hogy próbáljuk a tanácsot arra ösztönözni, hogy minél hamarabb fogadja ezt el. A koszovói fiatalok e-, európainak érzik magukat, az európai családhoz tartozónak érzik magukat, Éppen ezért úgy érzem, hogy európai jogaikkal mindenképpen tudniuk kell élni. Ezért olyan fontos, hogy ez a parlament, és főként Igor Soltesz ilyen fontos szerepet játszik ebben. Remélem, hogy ez így folytatódik majd a jövőben is. Köszönjük szépen! És végül, de nem utolsó sorban, Epitedeios úr. Köszönöm szépen, elnök úr a fenntartott kapcsolataink ügyében azért az objektív kritikának igenis van helye. Koszovónak azt hiszem, hogy még nagyon sok tennivalója van. Talán az egyik legkorruptabb ország egyébként Európában, ahol a szervezett bűnözés sajnálatos módon még nem egy megoldott probléma. Dzsihadista, terroristák is koszovói bázissal működnek. Koszovó, Montenegró, Szerbia egy egységként kezelendő. Ebben meg kell vizsgálni azt, hogy a koszovói kormány mit tesz annak érdekében, hogy egy föderatív berendezkedést hozzanak létre egymás országa. Albániával. Vannak irredenta szereplők is az expanzionista tendenciák alapvetően azok, amelyek ebben az országban is nagyon komoly aggodalomra adnak okot, ugyanúgy, mint a Balkán más országaiban. Köszönjük szépen Epi Tideios úrnak. Ha nincs másnak hozzáfűzni valója, akkor elmondom, hogy október 9-én szavazunk erről a e, jelentésről. E, a 8-as napi rendre pontra léphetünk tovább, fél óra késésben vagyunk a Az AFED Tunézia és Algériai látogatásáról történő beszámoló, talán itt egy kicsit tudunk hozni az időn. Júliusban jártunk itt, köszi, a július 16 és 20-a között jártunk, tehát ott Jól Leinen volt a küldöttség vezetője, aki itt van és akit üdvözlök. hiszen vállaltuk azt, hogy megerősítsük a politikai párbeszédet Tunéziaival, mint privilegizált uniós partnerrel. Elsőként jó lányent fogjuk meghallgatni. Mielőtt megadom neki a szót, röviden a, szólnék a küldöttség látogatásának második feléről. Most először fordult elő, évek óta először, hogy Algériában is jártunk. Pár héttel azután, hogy az EU Algéria júniusban eh, az EU Algéria Parlamenti Vegyes Bizottság létrejött. A politikai párbeszéd és együttműködés eh, megerősítését eh, komolyan gondoljuk. A belügyminiszterrel, külügyminiszterrel, az elnök a, a parlament velnekövel, illetve a külügyi bizottság mind-mind sikerült találkoznunk, általában a régió problémáival. Algéria természetesen fontos szerepet játszik ebben a régióban, és az Európai Unió számára az is fontos, hogy biztonsági kérdésekben, illetve a terrorizmus elleni harcban és a radikalizáció elleni fellépésben együttműködjünk. Ennyit szerettem volna pár szóban elmondani, most pedig jó lányának adom meg a szót Tunézia kapcsán. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a titkárság munkáját, hogy lehetővé tették, hogy ilyen jó munkát végezzünk itt. Úgy éreztük, hogy a politikai helyzet stabilizálódott. A miniszterelnök szerep vét megkérdőjelező interjút adott az elnök, ami egy kicsit destabilizálta a helyzetet. Választások lesznek jövőre, úgyhogy így nem egyszerű a dolog. A, az ak- ebben a furcsa, félig válságos és nehéz helyzetben kellett találkoznunk az említett miniszterekkel. Érdekes volt hallani, hogy a reformok késedelmét nem kevés kritikával illették a civil szervezetek. A jogi reform, az igazságszolgáltatási reform késedelméről számoltak be. egész egyszerűen nem működik megfelelően a igazságszolgáltatás, 30%-os a fiatalok munkanélkülisége, ezzel sebből bővérzik az oktatási rendszer is. Egy fiatal állam, egy fiatal országról beszélünk, nagyon sok a fiatal is, és bizony a kilátástalanság megnehezíti a helyzetüket. A stagnáló gazdaság sem segít ezen a helyzeten. Azt hallottuk, hogy a tunéziai gazdaság jelentős része néhány család kezében van, ezért is stagnálnak a dolgok. Például az energiaügyi monopólia sem segít. Azért nem használják ki ezeket a lehetőségeket, mert egész egyszerűen nem, nem áll érdekükben. Parlamenti választások lesznek jövőre, de májusban pedig önkormányzati választásokat tartottak. A helyi tanácsok, a regionális tanácsok felálltak, és ez egy óriási siker volt, amire azt hiszem, hogy a helyi és regionális szint segítség, megsegítésével kell építenünk. Fontos, hogy ne maradjanak teljesen források nélkül ezek a helyi és regionális szervek. Tunézia a száhelővezetből rengeteg eh, bevándorlót, migránst is vonz. Az ország nem áll készen arra, hogy befogadó eh, táborokat létesítsen az Európai Unió kérésére, de nagyon szívesen együttműködik a határvédelemben, főként a tengeri határok eh, őrzésében. Ezen a téren készen állnak az együttműködésre. A védelmi minisztertől is kaptunk egy beszámolót biztonsági kérdésekben az algériai határon a terrorizmus problémájával is meg kell küzdeniük. Érkezésünk előtt volt egy terrorista támadás, és a libiai határ sem egy stabil terület. Ez egyébként joggal ad okot aggodalomra. Egy szegény országban 15%-ot költenek a költségvetésből védelmi kérdésekre, ami rengeteg. emberjogsértésekkel kapcsolatban a Benelli rendszer által elkövetett emberjogsértésekkel kapcsolatban 15 ezer e, panasz érkezett. Az Igazság Bizottsága néven létrehozott e, e, szervezet feladata lenne az, hogy valahogy a múltat megpróbálja rendezni, de sajnálatos módon túlterhelt a mandátumát, nem hosszabbították meg, de saját pénzből folytatja a működését. úgy érzem, hogy a demokratikus reform folyamat tovább folytatódhat, hogyha mi is segítünk. Köszönjük szépen Jó Lájnének, Tunézia kapcsán, most pedig ketten kértek szót ezzel kapcsolatban, Milán Mon és López úr, elsőként Milán Mon. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Sőt, igazából nem is kértem szót, de hát ha már megkaptam a szót, akkor már mondok egy pár keresetlen szót a Jó Leinen nagyra becsült kollégámhoz csatlakozva azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a reformokat nem sikerült igazából a gyakorlatba átültetni. Társadalmi és gazdasági szempontból egyszerűen megcsontosodott rendszerről beszélhetünk, az emberek Nyilván ezzel elégedetlenek. Szerintem ez nem egy tranzitország a migráció szempontjából, hanem inkább egy kiinduló ország. Mennek a innen indulnak rengetegen fiatalok, főként Olaszországba egész egyszerűen el sem kezdődtek még a reformok, lássuk be, fogalmazzunk világosan. És zárásképpen annyit hadd mondjak el, az Európai Unióval kapcsolatban nagyon komolyak a várakozások. Sokszor felénk tekintenek, tőlünk várnak megoldásokat, de el kell mondanunk nekik, hogy a reformok ügyében valamit nekik is kell tenni, ők nem várhatnak mindent tőlünk, nem várhatják hogy a sült galamba repüljön. Köszönjük szépen López úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Mások azt hiszem világosan elmagyaráztak, hogy mi volt a látogatásunk célja és mit tettünk. Szerintem nagyon intelligens döntés volt, hogy ellátogattunk Tunéziába és Algériába. Észak-Afrika nagyon fontos számunkra az természeti erőforrások, a migrációk, a biztonsági kérdések szempontjából mind-mind kritikus országok ezek, ezért fontos, hogy a parlament azon belül is a külügyi bizottság szoros kapcsolatokat ápoljon ezekkel az országokkal. Persze, a két országban nagyon eltérő a helyzet, hiszen Tunézia az arab tavasz országai közül talán az egyetlen, ahol mi sikerről számolhatunk be, de itt is a belső instabilitás jellemző. Többen elmondták, hogy támogatnunk kell a régiót és az országot, hiszen nagyon törékeny még ott is a helyzet. Voltak ugyan reformok, de a jólétet nem sikerült növelni, és éppen ezért az emberek további fejleményeket és javulást várnak. Algériában teljesen más a helyzet. A 90-es évek eh, polgárháborúja után nagyon nehéz helyzetben voltak, eh, teljesen elszigeteltek volt, elszigetelt volt ez az ország, a gyarmati múltjától nem sikerült megszabadulnia a szélsőségesek előre töltek, és ez alapvetően megbénítja az ország egészét mindkét országban, tehát Tunéziában és Algériában is a megindult reformokat határozottan támogatnunk kell, szoros együttműködésre van szükség azokon a területeken, ahol közös érdekeink vannak. Gondolok itt a természeti erőforrások és a biztonsági kérdésekre. Azt hiszem, hogy fontos, hogy kihangsúlyozzuk, hogy a legmagasabb szinten sikerült találkozókat folytatunk, ez milyen fontos. Köszönjük szépen. Kettő további hozzászólási kérés érkezett. Köszönjük Szosznyác kollégák, tehát még ketten. Köszönöm, elnök úr. Nagyon célra vezető, hogy ez a misszió éppen ezen történelmi pillanatban történt meg, ahogyan sokan tudják, nagyon nagy figyelemmel követtem meg két országban történő eseményeket, ráadásul éppen a Tunéziával való kapcsolatok jelentéstevője voltam, és a választói megfigyelő bizottság vezetője is voltam. Éppen ezért egy-két specifikus kérdésre szeretnék koncentrálni az aktuális helyzetet illetően, és ezzel talán kiegészíthetem <clears throat> mindazt, amit elhangzott. A jelenlegi helyzet roppant komplex, nem utolsó sorban azért, mert a jelenlegi tunéziai kormány két fő ereje között megosztottság áll fenn. az miniszterelnök és a köztársaság elnök jelentik a két pódust. És fennáll annak a kézenfekvő veszélyem, hogy ebben a komplex helyzetben az alkotmánybíróság, amelyet még nem sikerült kellőképpen <coughs> működésbe hozni, illetve hogy a választói bizottság nem rendelkezik megfelelő elnökkel, ezért tehát egy fennáll annak a veszélye, hogy a két többségi kormány kormányt alakító párt közötti feszültség végezetül kiterjed az országra, és megakad a reform folyamata. Ezért tehát a kollégáknak azt a kérdést teszem föl, hogy Önök is megtapasztalták -e ezt a különbséget, és úgy gondolják-e, hogy ez a feszültség megakadályozhatja-e azokat a reformokat, amelyeket végre kell hajtani? Meg kell akadályozni, hogy ez megtörténjen, és biztosítani kell, hogy az állampolgárok, főleg a fiatal állampolgárok ne veszítsék el a demokráciában, a demokratikus intézményekben a hitelüket, hiszen eh, Tunézia voltak éppen a közel-keleten az egyik ország, amelybe reményeinket vetjük, és ezért fontos, hogy ezek a remények ne öm, váljanak talajtalanná, oktalanná, és éppen ezért támogatni kell azon reformokat, amelyek zajlanak Tunéziában. Köszönöm. Thank you, Fabio, and... Köszönjük Fábiónak, és végül, de nem utolsó sorban Zsosznyec úr, Prose Bálcó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a látogatással kapcsolatban van egy-két mondani valom először is. Szerintem nem volt jó ötlet egyszerre látogatni meg a két országot, mert így nagyon eh, rohannunk kellett. Többször is előfordult, hogy nem volt elég időnk ahhoz, hogy nyugodtan végighallgassuk a tárgyaló partnereinket, és hát sajnálom, hogy nem tudtam kérdéseket feltenni például a templomok bezárásával kapcsolatban. Ezt feladatként kaptam, de nem volt rá időm. A másik dolog, amire szeretnék rámutatni, az az, hogy mekkora különbség volt a megközelítésben, hiszen gyakorlatilag Algériában magán kapat, majdnem, mint hogyha magánúton jártunk volna, olyan volt. Algériában szinte bizánci vendéglátásban volt részünk. Algériában nagyon formális volt a látogatás, nagyon protokolláris volt, Tunéziában sokkal kevésbé volt ez így. De Algéria sokkal jobban tudja úgymond heled magát. Tunézia persze könnyebben adja be a derekát a kéréseinknek, illetve általában jobban vállalja azt, amit kérünk. Algériában egyébként sokkal könnyebben a sarkukra állnak, és azt mondják a politikusok, hogy ezzel nem értünk egyet, ebben nem megyünk bele. Például Libiával kapcsolatos megközelítésünket határozottan kritizálták, a Európa felelős a krízisért, a válságért mondták, algériai tárgyaló partnereink többször elmondták ezt, és azt is többször elmondták, hogy jó, ezt szeretnék, akkor adjanak rá pénzt. Ezt a választ is többször kaptuk. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Mr. Zsosnyerc, thank you for your... Zsosnyerc úr, köszönjük a megjegyzéseit. Én már föladtam, hogy észszerűen tárgyaljak önnel bizonyos kérdések kapcsán. Önnel nem lehet úgy megadni. Amikor szót kért, mindig szót kapott, és emlékszem, amikor a keresztények kérdését felvetette Algériában. Tisztán emlékszem, úgyhogy ez ügyben ki kell, hogy javítsam önt. Szerintem százszerzalékosan nem tisztességes, amit állított. Köszönöm szépen a következő kérdés. 9-es napirendi pont az EU Moldovával kötött társulás megállapodásának végrehajtása. Osztrevicius szónak adom meg a szót. As brief as possible, since I will have to leave because of my early flight. Nem vártam, hogy akkora érdeklődés fog élvezni a jelentésünket a moldovai társulási és együttműködési megállapodásról, de 182 módosítót kaptunk, ami óriási nagy szám. Még nagyobb országokról szóló jelentések sem kaptak ennyi módosítót. Sikerült néhány kompromisszumos módosítót kidolgoznom. Ez majdnem az összes bekezdés lefedi. Moldova európai útja veszélyeztetett, súlyosan veszélyeztetett, és nekünk itt az Európai Unióban és parlamentben sajnos jutottunk arra a pontra, hogy nagyon közel állunk, hogy elveszítsük a bizalmunkat a moldovaiak európai aspirációi irányába. Nem politikai nyilatkozatokra, hanem konkrét eredményekre van szükségünk. Ezért aggályosnak látjuk, a moldovai hatóságok azon nemrégi döntéseit, mely szerint engednek a demokratikus normákból, például a választási törvényük tekintetében, ami már meg is nyilvánult a gyakorlatban a kisinyovi főpolgármester választás során. Az igazságszolgáltatás területén is problémákat látunk, illetve nagyon gyenge azoknak a, a felelősségre vonás, akik egy milliárd USA dolláros banki csalásért felelősek. A média helyzete is aggasztó, valamint a monopolizáció a média területén nagyon kevés kézbe játszák át a médiumokat, ez is aggodalmra ad okot, illetve van egy idén 5, július 5-i politikai válság, ami a kisinyovi polgármester választás után tört ki, illetve július 4-én, amikor makrofinanciális segítséget nyújtottunk Moldovának, és a parlament, a bizottság és a tanács ennek kapcsán is közös nyilatkozatot adott ki, amiben aggodalmát fejezte ki. Nagyon nagy örömmel tapasztaltam a frakciók közötti együttműködést, nem mindegyik működik együtt, de hát talán ezt az álláspontot majd el tudják mondani részletekben is. A kompromisszumos szöveg remélhetőleg további vitáink számára jó alapot fog jelenteni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Ausztrovicsus úr. Most a kollégáknak adom meg a szót, akik szeretnének hozzászólni. Préda, Kálnyete és Krisztia kollégák. Bostináru úr, Schaffhauser úr kértek szót, és még Castaldo úr is. Hat hozzászólónk van, kérem próbáljanak meg két percre szorítkozni. Az első és egyetlen nem. Az első Krisztia úr az árnyék előadó. Ó, nem, Kovacsev úr! Most megpróbálunk rájönni, hogy kik akarnak Castaldo. hozzászólni. Bárki más ezeken kívül, akiket elhadartam, akkor Kovacsev úr kezdi, parancsoljon. Két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, és Köszönöm a jelentést az előadónak és az erőfeszítéseit, hogy konstruktívan közelítse meg a kompromisszumos módosító kérdését. Ahogy a tegnapi árnyék előadó ülésen is ez történt. A, módos, a frakciónk legfontosabb módosítóját sikerült egy kompromisszumba beépíteni, de frakciónk kritikus megközelítését a moldovai hatóságok irányába fenntartja, nem látjuk azt, hogy a magatartásuk változna, és ez szkeptikusá tesz bennünket a tekintetben, hogy a status quo a közeljövőben megváltozhat. Ez már elhangzott itt ebben a házban többször is, hogy a szocialisták megközelítése az, hogy megpróbálják gyengíteni, felhigítani a jelentést, hogy kedvezőbb színben tűnjön fel a kisinyovi hatóságok szemében, amit mondunk, de szerintünk nem ez a megközelítés a megfelelő, és nem tudjuk támogatni az ilyen jellegű módosítókat, amelyek tehát gyengíteni akarják a jelentés kritikus hangvételét. A demokrácia, jogállamiság, átláthatóság, szólásszabadság nem szabad, hogy semmi aláássa ezeket. Úgyhogy nem tudunk a frakciónk részéről olyan módosítókat támogatni, amelyek próbálják az Európai Parlament kritikus hangvételét gyengíteni a moldovai hatóságok felé. Sok sikert kívánok a jelentést a jelentéstevőnek még egyszer, és Köszönöm az összes kolléga és tisztviselő hozzájárulását a munkához. Elnök, köszönöm. Krisztia úr az SND részéről. Köszönöm, elnök úr. Én azt gondolom, hogy a jelentéstevő jó szöveget nyújtott be, nagyon jó alap, ami alapján erős üzenetet küldhetünk az Európai Parlament részéről, és a frakciónk is benyújtott egy sor módosítót. A kollégák hozzászólásait és módosítóit látván azt hiszem, hogy az a kockázat merült fel, hogy az Európai Parlament Moldovai jelentése helyett, ami a társadalmi megállapodás végrehajtására ö, szorítkozna, a választási kampányra vonatkozó nyilatkozattá kezd átalakulni. Természetesen a moldovai helyzet egyáltalán nem tökéletes, de ezért gondoljuk azt, hogy a lehető legjobb az lenne, csak úgy, mint más jelentések esetében, tagjelölt országokról, hogy halasszuk el a szavazást, és ezzel kerüljük el azt, hogy a politikai kampányba és a választásba beavatkoznánk. Ez Moldovának is érdeke, és a parlament hitelessége szempontjából is fontos. Remélem, hogy a zöld és a GUE kollégák tudják majd ezt az álláspontot támogatni. Moldovának és állampolgárainak érdeke, hogy Moldova az európai úton maradjon, ez kell, hogy a fellépésünk középpontjából maradjon, nem pedig a pártpolitika. Ez a ház eddig nagyon sikeres volt az egységes fellépésben, sikerült módva felé egységes hangot megütnünk, biztosítanunk kell azt, hogy a megosztottság és a feszültségek kisinyobban nem fognak megjelenni a, az Európai Parlament munkájában, és a frakciók nem a saját kisinyovi politikai partnereik tükrén keresztül szemlélik majd a helyzetet. Köszönöm Krisztia úrnak, és most Castaldo úr következik. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak azt az erőfeszítést, amelyet tette annak érdekében, hogy egy jó szöveget hozzon létre, és keresse a kompromisszumokat. Moldova helyzetem súlyos, aggasztó, és sok szempontból igaz ez. Ezt nem szabad vék alá rejtenünk. Az jogok érvényesülése, a igazságszolgáltatás függetlensége, re igaz ez a sajtótájékoztatón az, el, az elnök választás után senki nem tett fel kérdést. Hát ez már maga is sokat mond a sajtószabadság helyzetéről. Jelen voltam az árnyék jelentéstevők találkozóján tegnap, és továbbra is hangsúlyozom, hogy nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk a kritikai észrevételeinket is Moldovával kapcsolatban. Az is nagyon fontos, hogy az időzítéseket lássuk. Hiszen közelegnek a választások Moldovában. Éppen ezért nagyon fontos volna, hogy komolyan megfontoljuk, hogy a jelentésünk elfogadását ne halasszuk el, azért, hogy ne veszélyeztessük az európai perspektívát, és nem szeretném, hogy az e választások előtt szavazzunk erről a jelentésről, és ilyen módon pedig a befolyást gyakoroljunk a moldavai belső helyzetre. Egyértelmű, hogy mi segít, mit segíti az országot, de fontos ugyanakkor az, hogy az üzenetünket ne úgy fogalmazzuk meg, hogy ezzel valamilyen módon befolyást gyakoroljunk, vagy megvádolhassanak az előbb befolyást gyakoroltunk a moldovai belpolitikai helyzetre. Nagy figyelemmel fogom ezt követni. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Köszönöm, Préda úr. Uh, merci, uh, président. Je voudrais féliciter. Köszönöm, elnök úr Gratulálok az eladónak a munkájához, és biztosítom a néppárti frakció támogatásáról őt a kompromisszumaiban. Néhány módosítóról térnék ki, amiket én nyújtottam be, hogy még egyszer elmagyarázzam ennek a szerencsétlen országnak a helyzetét. A kormány, a parlament, a sajtó, az igazságszolgáltatás mind egy oligarha áldozatául esett, külső támogatása nincs, csak a román szociáldemokrata párt támogatja ezt az oligarchát, de semmi más támogatója Európából nincs. Gyakorlatilag megszerezte a sajtót minden sajtótermék ennek az úriembernek az ellenőrzése alatt van. Nincs pénz, nincs európai pénz, nincs makrofinanciális támogatás, sem költségvetési támogatás, addig, amíg a demokratikus állapotokat nem sikerül visszaállítani. Sajnálatos módon Moldávia már nem demokrácia, nem egy autoriter állam, amit nem átlátható módon irányítanak ezek az oligarchák, akiket Romániából ráadásul támogatnak is. És ez egy ismétlődő jelenség. Ez az őrület, mely szerint feltételezett támogatások történnek, ez rendkívül bonyolultá teszi a helyzetet. Tehát addig, amíg az alapdemokratikus funkciókat nem sikerül visszaállítani, addig nem lesz európai támogatás. Azonban a választások elhalasztása, hiszen Pálló ezt akarja, világosá teszi a, ennek a fővárosnak az európai á, integrációval kapcsolatos álláspontját, és ezt rendkívül sajnálatosnak tartom. Köszönöm, Krisztián Préda. Most Bostinár úr kap két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Elismételném azt a javaslatot, amit az árnyék előadónk tett, hogy halasszuk el a szavazást, és tegyük lehetővé az árnyék előadóknak, hogy egy olyan megállapodásra jussanak, amely a mi javaslatainkat is magába foglalja. Négy kivételt től eltekintve egyetlen eszendés módosítót sem vettek be, egyetlen kompromisszumba se, ez számunkra elfogadhatatlan. A második dolog. Mit akarunk? Olyan üzenetet akarunk küldeni, hogy Moldova egy másik néppárti csatatér lesz? Vagy szeretnénk egy kiegyensúlyozott, konstruktív módon hozzászár, hozzájárulni ahhoz, hogy az elek, a választási kampány előtt kiegyensúlyozott politikai táj alakuljon ki Moldovában. Vagy mérgezett ajándékot adunk a néppárti barátainknak Moldovában. Jó, persze többség győzhet, de ne felejtsük el, hogy Beris esetében ugyanezt történt, utána a Grieszki jelentés, vagy Rexi esetben ugyanez történt, és most ugyanez a kockázat merült fel. Ezért kérem, tisztelt elnök úr, teljes szívemből, hogy halasz el a szavazást és új tárgyalásokat indítson, hogy sikerüljön egy jelentés esetében egy kiegyensúlyozott kompromisszumhoz jutni. Nagyon könnyű így lejátszani a játszmát, de utána a megosztó munkánk gyümölcsét kell, hogy majd leszedjük a moldovai kapcsolataink fájáról. Köszönöm. Über die Verschiebung von Abstimmungen und Neuverhandlungen diskutieren.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 Kányéta és Gomes képviselők. Köszönöm, elnök úr. Lettül fogok beszélni, úgyhogy kérem vegyék fel a fülhallgatóikat. Nagyra értékelem Auszavicsusz úr erőfeszítéseit, hogy a valós helyzetet jellemezze Moldovában a jelentésében. A parlament helyzete nagyon komoly aggodalomra ad okot, a tekintetben, hogy Moldova hogyan tud tovább haladni Európa felé. Erős üzenetet kell küldenünk ezzel a jelentéssel. Úgyhogy elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament támogassa a szavazás elhalasztását. A szavazás elhalasztása ugyanis azt jelenteni, hogy az Európai Parlament képviselője a fő oligarha kívánságait hallgatják meg ez ügyben. Ez az ő győzelme lenne, és érvénytelenítené a kisinyovi szavazás eredményét, illetve ennek az e, eredménynek az érvénytelenítése azt mutatja, hogy nincs jogállamiság ebben az országban. A média nem szabad, az oligarchák tudnak csak hatással lenni a helyzetre. Ez az 1 milliárd dolláros csalás ügy nem került megfelelően kivizsgálásra. Nem történt meg az igazságszolgáltatás, a civil társadalom és a politikai ellenzék hangját nem hallathatta. Úgyhogy vonjuk meg a maradék moldovai pénzügyi támogatást, a kifizetéseket csak akkor szabad folytatni, hogyha a tervezett parlamenti választások megtörténtek, és ezek méltányosan zajlottak le a nemzetközi jogok értelmében. Köszönöm. Köszönöm Szandra Kálnyétének, most pedig Gómez asszony kap két percben szót. fogadtam több moldovai szemét is, akik leírták számomra, hogy milyen a helyzet. A jogállamiság tagadásáról van szó, vérlázító jogsértésekre került sor, megválasztottak egy polgármestert, aki nem tudta a pozícióját elfogadni, elfoglalni, és ez rendkívül sajnálatos egy olyan országban, ami szeretne az európai család tagjává válni. Beszéltünk olyan emberekkel is, akik az egymilliárdos csalásba bekeveredtek, és rendkívül aggasztó, hogy nem volt nyomozás ebben az ügyben, és nem történt elszámoltatás. Kötelességünk, hogy nyomást gyakoroljunk ebben az irányba. És ez kell, hogy látszódjon a parlament döntéseiből is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és kollégák, Schaffhauser úr is szót kért, úgyhogy végső-végső zárszó az öné. Köszönöm szépen, elnök úr. Kivételesen egyetértek Osztrevicius úr jelentésével és Preda kollégával is, bár gyakran egészen más irányba gondolkozunk. Önök nem értenek velem egyet, de én most ezúttal egyetértek önökkel. Azt gondolom, hogy valóban arra van szükség, hogy ne szóljunk bele az ország belső ügyébe a választások előtt az egymilliárdos csalás vagy sikkasztás kérdésében tisztázni kell a helyzetet az egy milliárd eurót elsikasztották, és erre az ügyre fényt kell vetni. De hogy milyen intézkedésekkel kell ezt tenni? Koszovóban sokkal jobb a helyzet, vagy Ukrajnában jobb a helyzet? Kérdezem a kollégákat. Amikor um, elcsalták a pénzeket, vagy a demokrácia jobban állt? Tehát én magam úgy gondolom, hogy ezúttal tudom tájékoztatni ezt a, támogatni ezt a jelentést. Köszönöm. Okay, Thank you, colleagues, for this engaged debate. Köszönöm kollégák ezt a vitát. Néhány megjegyzést tennék én is. Nagy érdeklődéssel hallgattam az érveket, Petrus, és a kérdés az valóban az, hogy el tudjuk-e halasztani a szavazást. Hát a frakcióknak kell erről dönteni, de tájékoztatnám önöket, hogy a menetrend, amelynek alapján dolgozunk, hat hónappal ezelőtt lett megállapítva, megállapodtunk erről, és ezt az EU úgy határoztuk meg, hogy az Európai Parlament ciklusa vége előtt zárjuk le. Nem tudunk a választások után szavazni, mert addig lejár a mandátumunk a másik. A menetrend, amiről megállapodtunk, szorosan összekapcsolódik a Grúzia és ukrajnai munkánk a menetrendjével. Ez a másik érvem, de természetesen a frakciók döntenek, csak arra szerettem volna emlékeztetni, amiről megállapodtunk a korábbiakban. Biztos vagyok benne, hogy Ausztrovicius úr majd tud megfelelő kompromisszumra jutni, amiben minden frakció meg tud nyugodni. Hát, mondja az előadó, megpróbálunk a lehető legfüggetlenebb lenni. Szeretnénk nyilván megváltoztatni az ország politikai helyzetét, de hát nem biztos, hogy ez sikerül. Köszönöm, kedves kollégák, a nagyon konstruktív és határozott megjegyzéseiket. De bizonyára tudják, hogy Grúziában is választások lesztek, de eddig nem hallottam javaslatokat arra vonatkozóak, hogy a grúziai jelentést halasszuk el emiatt. Emlékeznek biztos arra a megjegyzésre, hogy gazdaság hülye. De hát nem a gazdasággal van a probléma, hanem a politikusokkal. A helyzet Moldovában rendkívül bonyolult. Elnök úr, javaslatot szeretnék most megfogalmazni hogy egy összehangoltabb megállapodásra tudjunk jutni, még egy árnyék előadó jelentést fogok szervezni, és remélem, hogy nem csak a tanácsadók, hanem a maguk a képviselők is el fognak jönni, hiszen nekik kell vállalniuk a politikai felelősséget. Sajnálom, de ezt ki kell mondanom. Teljesen el voltam képedve, amikor egy frakciót a tanácsadóik képviseltek. Semmi bajom velük, nagyon kompetens emberek, de legyünk bátrak, nézzünk szembe a valósággal, és döntsünk felelősen. Tehát nem akarom a szavazást elhalasztani, de legyen még egy árnyékelődő ülés. Jó, rendben, akkor lesz még egy árnyékelődő ülés, remélem azon meg tudnak egyezni, és jelen pillanatban úgy látjuk, hogy október 9-én fogunk az AFED-ben szavazni erről. Christian, please. We come... Christian, kérek, kérem. Sorry, can I ask point of order? Yes, point of order. Yeah. Elnök úr, eljárásügyi kérdés lenne olyan kedves, hogy egy-két kollégánkat mégiscsak szorítsa vissza. Ez tényleg egy szégyen, hogy a szenvedélyes felszólalások itt megtörténhetnek. A tízes napirendi pontról akarnék vitázni, és látom, hogy amikor Moldováról vitázunk, akkor felhevül a hangulat, de most viszont Grúziáról fogunk eszmét cserélni. Tízes napirendi pont. Mamikinz úrnak adom meg a szót, az előadónak. Köszönöm szépen, el, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Röviden tájékoztatni szeretném önöket a Grúziával kötött társadalmi megállapodás végrehajtásáról. Ez az első végrehajtási jelentés, amely még fontosabbá teszi, hogy gyakorlati értékkel járjon a jelentés, és megfelelő ajánlásokat fogalmazzon meg, és így a közös igazgatást hatékonyabbá tegye. Köszönöm minden kollégának, akik módosítókkal gazdagították a jelentésemet. 229 módosítót kell megvizsgálnunk. Azt hiszem, hogy ez megmutatja, hogy mennyire izgalmas és releváns ez a kérdés. a kompromisszumos módosítókon dolgozom, október 3-án Strasbourgban találkozom az jelentéstevőkkel, és remélem, hogy konszenzus sikerül elérni. Sok módosító ugyanazt a témát veti fel, a jó kormányzást, a korrupció elleni harca, a civil társadalom bevonása, és folytathatnám, és örömmel látom, hogy a legtöbb észrevétel kihangsúlyozza, hogy Grúzia a társulási megállapodás hatályba lépése óta milyen nagy előrelépéseket tett örömmel tekintek a termékeny eszmecsere elébe, és köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük, Kinz úr, ez rövid, de lényegre törő volt, mint mindig a felszólalásai. Köszönjük. Most pedig az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Jelenleg. Gomes, Miss Hams, Castaldo, Gala and Miss Kalnyéte. Ők kértek szót, kére még valaki szót? Rendben van, akkor Krisztián Predával kezdjük. Köszönöm, elnök úr. Először is jelzem is Tetine úr nevében szeretnék felszólalni, aki árnyék jelentéstevő, de sajnos nem tudott eljönni. Azt mondta, hogy szomorú, hogy nem jöttek még létre a kompromisszumok, tehát igazi nagy előrelépés még nem történt. Én beadtam módosítókat, amelyek eh, sok dolgot kihangsúlyoznak. Egyrészt, hogy meg kell erősíteni a Grúziával való együttműködést. Szóltam arról is, hogy szükség van arra, hogy becsvágyó menetrendet eh, hozzunk létre, amely arra tör, hogy az állam intézményei depolitizálják, politikai hatás alól kivegyék, és eh, átláthatóvá tegyék a kormányzás teljes szerkezetét. A korrupció elleni harc <clears throat> szintén egy olyan kérdés, amely nagyon fontos ebben a kontextusban. Az, az igazságszolgáltatás igazi függetlensége egy olyan cél, amelyben grúz barátainkkal egyetértünk. Ami a sajtó kérdését illeti, olyan módosítókat nyújtottam be, amelyek arról szólnak, hogy szükség van rá, hogy a sajtó szabad maradhasson, ne fenyegessék az újságírókat akkor, amikor az munkájukat végzik. Sajnos a régió egy-két országában ezt nem mondhatjuk el, talán nem is fenyegetésnek vannak kitéve, de hát nyomást gyakorol rájuk a politika, eztnek véget kell vetni. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm Krisztián preda Anna Gomes kapszót. Köszönöm szépen. Grúzia ügyét azóta követhettem nyomon, amióta 2016-os választói megfigyelői misszió vezetője lehettem, és nyomon követhettem ezt a demokrácia és választás munkacsoportban is. A grúziai helyzet jó irányba mozdul előre, élénk és élő a civil társadalom, a velünk való partneri kapcsolat pedig szintén nagyon fontos a grúz társadalom számára. Természetesen nagyon sok probléma is fennáll, amelyet meg kell oldani, de nekünk is felelősségünk van abban, hogy minden a társadalási megállapodás keretén belül rendelkezésünkre álló mechanizmust felhasználjuk, hogy segítsük Grúziát a változás útján. Nagyon sok kérdésről szól a jelentés tervezet maga, illetve Preda a kollega is felvetett egy csomó kérdést. Az igazságügyi rendszer függetlensége abszolút fontossággal bír, hiszen lehet aktív a, a civil társadalom. Lehet a mediális szintér plurális. közszolgálati médiumok megjelenítik az ellenzék véleményét. Megtörténhet mindez, de ez nem elegendő, hogyha az igazságügy nem független politikai kinevezettek eh, vezetik a rendszert, és ez persze a büntetlenségre is kihat. Múlt héten jártam Grúzióban, Grúziában civil szervezetekkel találkoztam, megosztották velem azt az elemzést, amelyből ezen pozitív következtetéseket vontam le, de egy-két olyan esetre is utaltak, ahol az állambiztonsági apparátus munkatársai esetében még mindig fennáll a büntetlenség. Például egy esetben egy fiatalembert egy antiterrorista akció során megöltek, egy olyan területen, ahol a csecsenek élnek, és ez hatalmas feszültséget teremt, és eh, aláaknázza a bizalmat az államaparátussal szemben az országban, és főleg a térségben. A másik kulcsfontosságú kérdés a korrupció. Az igazságügyi rendszernek működnie kell, erre van szükség. Ami pedig a kriptó fizetőeszközök kérdését illeti, ez nem csak Grúziára igaz, hanem az Európai Unióban is igaz, hogy a bitcoin és a többi um, fizetőeszköz gyakran a korrupció már hajtja a vizet. Ezzel is foglalkoznunk kell. Ami pedig az elnöki választásokat illeti, melyek közelegnek, izgalmas választás lesz ez, érdekes jelöltek, jelöltették magukat. Kettejükkel már találkozhattam, két ellenzéki jelöltel, és azt mondták, hogy az egész országban nyugodtan kampányolhattak, nem akadályozta senki a kampányukat, ezt is ki akartam emelni Grúzia kapcsán. Köszönjük szépen! Nagy késésbe vagyunk, kollégák. Kérem, hogy mindenki tartsa be a két percet. Harms, asszony Rebecca Harms, tessék. Ott folytathatom, ahol Anna Gomas abba hagyta mondandóját valóban pozitív fejleményekről számolhatunk be Grúziában. Nem csak a választási kampány előkészítlete során, hanem összességében a új tüntetésekkel a nyár előn a tüntetésekkel egészen másként bántak, mint Moldovában. A kormány azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy teljesen tisztességesen bánik az ellenzéki hangokkal. A sajtó szintérrel még vannak problémák, a rostavi 2 ügye mutatta ezt, folyamatos a vitam, az eszmecsere a grúz kormányjal és a grúz EU-s képviselet munkatársaival, és az a benyomás, hogy nem zárt ajtókat döngetünk. Még ha nem is nyitottak ezek az ajtók, de az ajtó mozdulóban van. Valóban a titkosszolgálat, amiről Anna is beszélt, fontos szerepet játszik, hogy meg kell akadályozni büntetlenséget. A emberi jogok megsértése is problematikus, de itt Törökország nagyon nagy nyomást gyakorol a grúz hatóságokra. Mind a három végrehajtótási jelentés kapcsán módosítókat nyújtottam be, amelyek a nemzetközi iskolák helyzetére vonatkoznak Ukrajnában, Moldovában, illetve Grúziában. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a külügyi szakbizottság, az Európai Parlament külügyi szakbizottsága e kérdéssel szisztematikusan foglalkozzon hogy milyen nyomás gyakorol Törökország három partneri országra, és ez súlyos emberi jogi sérelmekhez vezet. Moldovában, de Ukrajnában is. Az EU-nak ezben a vitában fontos, hogy segítséget nyújtson a partnerországoknak Törökországgal ellen, a török nyomás ellenében. Köszönjük Rebecca Harms, Michael Gáler. Köszönöm szépen. Sok mindennel egyet tudok érteni, amit Gomes és Harms kollégái mondtak. Éppen az elmúlt pont kapcsán, legutolsó pont kapcsán ki kell emelni, hogy a grúzok Törökország nyomásának ellen tudtak állni, például ami állampolgárok kiadatását illeti. Másrészt, hogyha mondjuk összehasonlítom grúz helyzete moldáv helyzettel, hát ezt nem lehet összehasonlítani. Grúzia teljesen egyértelműen sokkal jobb úton jár, még akkor is, hogyha még van itt egy fontos személy, akinek van párt tisztsége, de nem állami tisztsége, mégsem hasonlíthat össze a két helyzet. Ráadásul Grúzia sokkal kisebb, mint Ukrajna, tehát kvantitatívan a problémák is kevésbé súlyosak, mint mondjuk Ukrajnában. Nem akarom megismételni az előttem szólókat, de azt látjuk, hogy polarizálódik a politikai helyzet. Én mind a kormány, mind az ellenzéki pártok képviselőivel nyíltan tudok eszmét cserélni Grúziában, ez üdvözlendő, ezt pozitívan ki kell emelnem, de ennek ellenére mégiscsak a polarizáció fényében, mondjuk amikor a sajtó színteret értékeljük, használjunk független forrásokat, mint referenciaforrásokat, mondjuk a Reporter Without Borders, a riporterek határok nélkül, vagy más civil szervezetek értékelését, akkor, amikor a sajtó helyzetéről megnyilatkozunk Grúziában. Azt hiszem, hogy így biztosítható, hogy szakmai kijelentéseket teszünk, és ennek szellemében esetleg a jelentés tervezetben lévő kompromisszumos megfogalmazásokat ennek szellemében volna érdemes kialakítani. Köszönöm. Köszönöm Michel Gáler, végezetül pedig Kálnyete asszony. Köszönöm szépen. La, lettül szólalok fel. Kérem, vegyék fel fejhallgatóikat. Kétség nem férhet hozzám, hogy Moldovával összehasonlítva Grúziában sokkal jobb a helyzet, a reformok valóban megtörténnek, a demokrácia működik, de a kulcsreformok, mondjuk a jogrendszerrel, jogrendszer reformjai késedelmet szerveznek. Ugyanakkor a politikai párt és a kormány túlon túl is összefonódik, és egy személyben összpontosul a hatalom. Arra is emlékeztetni szeretném önöket, hogy kell a grúzokat, hogyha a hatalmi ágakat nem osztják meg kellőképpen a kormány, az állam és a parlament között, akkor nem lehetnek, nem csatlakozhatnak a nemzetközi szervezetekben. A hatalmi ágak megosztása egy érett demokrácia egyik jelem, a másik jel pedig az, hogy az ellenzék szabadon működhessen, szabadon hallathassa a hangját, és képviselhesse a választókat. Az állam ugyanakkor Grúziában kísérletet tesz arra, hogy a tömeg a médiumokat hatalma alá, ellenőrzés alá vonja, ez elfogadhatatlan. Grúziának nagyon sok mindent kell tenni a demokrácia területén. A a médiumok függetlensége és az, a civil szervezetek függetlensége tekintetében, mondta lettül Kalnyet asszony. Köszönöm, Mamikins úr szeretné összefoglalni az eddigi elhangzatokat. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, köszönöm a kollégák véleményét, amit természetesen figyelembe veszem a jelentés elkészítésénél, és eh, októberben még visszatérünk erre a kérdésre. Köszönöm. Okay. So the timetable... Köszönöm szépen. Október 9-én szavazunk erről, és a plenárisra novemberbe vagy decemberbe ne várható, hogy napirendre kerül. 11-es napirendi pont. Egy tanulmány, a ah, Mihály Gáler. Csak nagyon röviden, elnök úr. Azt az információt kaptam, hogy a Grúz Parlament Európai Integrációs Bizottság elnöke két grúz kollégával együtt itt ül közöttünk, talán érdemes lenne őket formálisan is üdvözölni. Well, they've just entered, so we couldn't welcome them before. Uh, welcome to the European... Most jöttek be, úgyhogy korábban nem tudtuk volna üdvözölni de hát rendszeres vendégünk, akit újra üdvözlünk itt a következő napi rendi pont. Az intézményi keret kialakítása Grúziával, Modvával és Ukrajnával kötött társulási megállapodás végrehajtása céljából. Című összehasonlító tanulmány ismertetését a következik. Az alelnökeink nincsenek ugyan jelen, ezért eh, ki fog elnökölni Rebecca Harmsra bízhatom ezt a teljes feladatot. Sajnos módon gyorsan telefonálnom kell, 10-15 perc múlva újra itt leszek. Rebecca? Okay, thanks uh, for the trust. Köszönöm a bizalmat. Nagy örömömre szolgál, hogy elnökölhetek itt. Az Európai Parlamentben itt már különböző kontextusban többször beszéltünk erről a témáról. Nagy örömömre szolgál, hogy Katalina Volcsupot, a Birmingham Egyetemről itt üdvözölhetem, akinek az EU és a ex-szovjet országok közötti együttműködés szakértője, főként a keleti partnerség e, kapcsán. Augusztus 30-án három jelentés e, látott napvilágot a három társulási megállapodás e, kapcsán. az utolsó ilyen tanulmány, amit megrendeltünk, az Euronest parlamenti közgyűlés kapcsán, és ez ezzel foglalkozik. Más szóval a társulási megállapodás egyes részei jól működnek, mások nem, mi ennek az oka. Mielőtt Volcsuk professzorasszonynak megadom a szót, Um, so the experience... Megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy az AFET-ben dolgozó kollégák szak értelme és tapasztalata is sokat segített abban nekünk, hogy intenzívebben, mélyebben átrágjuk ezt az egész témakört, hiszen a végrehajtás problémaköre sokkal bonyolultabb, és nagyobb erőfeszítéseket kíván, mint amit arra bárki is számíthatott volna, amikor is a társulási megállapodásokkal kapcsolatos folyamatok beindultak volna. Tudjuk, hogy a három partnerországban milyen nehéz körülmények között kell mindezt elvégezni, főként az orosz agresszió különböző fokú orosz agresszió légkörében persze nincs könnyű dolgok, de főként ilyen körmények között relatíve alacsony uniós pénzügyi támogatás mellett nagyon nagy feladat vár ezekre az országokra, nagyon ambíciózus az a reformfolyamat, aminek nekiugrottak, és Vojcsuk professzor asszony, ezért nagyon fontos, hogy mit mond nekünk ma. Még egyszer üdvözlöm itt közöttünk. I have to apologize. Köszönöm szépen. Szláv ként gyorsan beszélek, előre elnézést kérek a tolmácsoktól. Nagyon sűrű a program, nagyon sok szakértő van itt a területnek, olyan egy kicsit ennyi szakértő közé kezdeni, mint hogy erdőbe fát eh, eh, hoznának. Ezzel tisztában vagyok. De hogyha bármiféle kérdésük eh, felmerülne, arról szívesen beszélek. Ha megengedik, akkor inkább hátralépnék egyet, és arról beszélnék, hogy ez a társulási megállapodás igazából mit is jelent az érintett országok számára a végrehajtás során. Alapvetően arról van szó, hogy vagy együttműködnek, vagy el vagy eltűnnek. A társulási megállapodásoknál bonyolultabbat nem nagyon ismerünk a világban. Azokkal az országokkal állapodnak meg, vagy olyan országokkal, amelyek a politikai, társadalmi, gazdasági fejlettség tekintetében igen nagy különbségeket mutatnak, ezért ez nem kis nehézséget jelent. Megpróbáltam tehát átfogóan felmérni, hogy mi is történik, milyen intézményi garanciákat teremtettek arra, hogy ez megvalósuljon, ez a megalapodás, hogyan lehet azt garantálni, hogy az előre megalapodott határidőkön belül esetleg tényleg meg is valósuljanak ezek a megállapodások. Hogy mire terjed ki a tanulmány, ez itt eh, szerepel, de azt hiszem ez valóban átfogó. A korábbi tapasztalataimat természetesen figyelembe vettem, mind a három országban személyesen is jártam, rengeteg szereplővel egyeztettem. Milyen intézményi mechanizmusokra gondolunk? Itt három alapvető összetevőt kell megemlíteni. A politikai vezetés, a legmagasabb szinten támogatja ezt. Nem csak szóbeli nyilatkozatokban, hanem valódi mindennapos tettekkel. A második a koordinációs mechanizmus. Tehát both the government and the parliament mind a parlament, mind a kormány komolyan kell, hogy vegye ezt, és hogy ezt mennyire építi be a munkájába. A harmadik pedig az intézményi kapacitás megléte a parlamenten, illetve az egyes kormányzati minisztériumokon belül is. Tehát fontos az, hogy az emberek tudják, hogy mit csinálnak, miért csinálják, amikor legalábbis a végrehajtásról van szó. Visszatérve a korábbi, csak a korábbi vitára, a társulási megállapodások kapcsán nagyon fontos azt tudni és látni, hogy ezek mennyire bonyolultak. Ez alapvetően két megállapodás egybe gyúrva. Van egy általános politikai párbeszéd, tehát az általános politikai része a megállapodásnak alapvetően általános soft law, tehát ilyen poljogi megállapításokat tartalmaz, és alapvetően hozzá konkrét határidők nem csatlakoznak, például a választási reformok a demokrácia kapcsán, nincsenek igazán konkrét benchmarkok, határidők, sokkal konkrétabb a megállapodás technikai szakmai része, főként a DCFTA, tehát a szabad kereskedelem és az ágazat együttműködés terén, ahol is a mellékletek elképesztően részletesek, konkrét irányelvekre utalnak, és konkrét határidőket is tartalmaznak, amit hogyha ennek két, ez két teljesen külön komponens lenne. Tehát fennáll a veszély annak, hogy csak az egyikre vagy csak a másikra koncentrálnának, ahelyett, hogy egyszerre mind a kettőre. Fontos éppen ezért felismerni, hogy például Moldova esetében nem áll szinkronban a kettő. A politikai szintű kötelezettségvállalás és elkötelezettség, illetve a szakmai, technikai szinten eh, teljesen másképp alakul. Lássuk a politikai szintet, amelyről tudjuk, hogy mennyire fontos, az előző vitában is említésre került ez politikai konszenzusra van szükség, egy Európa párti orientációra, de nem csak a szavak szintjén, hanem a kulcsfontosságú stratégiai reformok mindennapos végrehajtása során is. Tehát fontos, hogy ez ne csak az elit soraiban legyen így, hanem valóban a legmagasabb szinten is, akik a végrehajtást személyesen felügyelik, akik, hogyha szükség van arra, oda csapnak és oda hatnak, hogy valami történjen is fontos, hogy amellett, hogy ugye az emberek jönnek és mennek, a politikai helyzetük is változik, de ez gyengébb, mint a végrehajtás administratív oldala, mert amit administratív szinten látunk alapvetően az az, hogy a végrehajtás legfontosabb része megtörtént. Vannak koordinációs testületek, az egyes tárcáknál megvan a kapacitás bővítés folyamata, ugyanakkor egyes par- parlamentekben nem kielégítő, de mégis egyre növekvő szakértelemmel rendelkeznek, és egyre inkább megvilágosodik számukra, hogy erre a fajta szakértelemre, illetve neki kiépítésére mekkora szükség van. Tehát azt világosan láthatjuk, hogy a bevált gyakorlatok tisztában vannak, és megpróbálták ezeket lemásolni. A compliance check tekintetében a parlamenti szakbizottságok kialakítása terén, koordináló testületek létrehozása terén, ezek mi már megvannak, működnek. De óriási különbség a között, hogy léteznek -e ezek a testületek, illetve hogy ezek a meglévő politikai intézményrendszer és folyamatok keretein belül valóban működnek-e, működőképesek-e. Például láthatjuk, hogy Ukrajnában a parlamentnek a belső működését, magát a jogalkotás folyamatát kicsit rendbe kell, hogy rakja, hogy a koordináló mechanizmus hogyan működhet akkor, hogyha maga a parlament egyébként nem különösebben hatékonyan működik tehát fontos, hogy ne csak tisztában legyenek a, azzal, hogy mit kéne csinálni, hanem azt valóban meg is végre is hajtsák a gyakorlatban. Ezt vizsgáltuk tehát ebben a tanulmányban is. Amit igazán fontosnak tartunk, az az, hogy az intézményi mechanizmus ne teljes elszigeteltségben működjön. Ez egyrészt tükrözi, másrészt beleépül az egész kormányzás és intézményi keretbe, keretet kétség sem férhet hozzá, hogy a társulási megállapodás végrehajtása a tolja, vagy inkább maga az ország, vagy inkább húzza maga után a szakpolitikákat és a reform folyamatot, mégis nem lehet ezt teljesen elszigetelni a többi folyamattól. Általában a társulási megállapodás végrehajtása tükröződik más területeken is, még a technikai szakmai összetevőben is az is világos, hogy a koordináló testületek akkor működnek a legjobban, amikor a megállapodás mellékletében szereplő konkrétumokat kell végrehajtani. Minél konkrétabb dolgokról van szó, annál könnyebb ezeket végrehajtani, főként azért, mert a szakértők végzik ezt, olyan, hogyha a két különböző szint között teljesen egy, egy, egy fal lenne. Ez a végrehajtási tervekben is megjelenik, amelyek elsősorban a szakmai kérdésekre koncentrálnak, a demokráciáról, jogállamiságokról általában említést sem tesznek. Ahol konkrétumok, konkrét intézkedések, határidők szerepelnek, ezekre koncentrálnak. Mégis a konkrét intézkedések, amit mi outputnak szoktunk hívni, képzések, szeminárok, szemináriumok, a konkrét reformok kapcsán. Azt nem vizsgálja igazából senki, hogy az állami intézmények hatékonysága milyen az új jogi vállalásoknak milyen mértékben tudnak érvényt szerezni, illetve mennyire tartják magukat a vállalat határidőkhöz. Ez főként Moldova és Ukrajna kapcsán szembetűnő, hiszen gyakran a jogharmonizációra koncentrálnak, ami hát nem egy világos koncepció. Alapvetően mit is jelent azt, hogy a uniós joghoz hasonlító jogszabályokat fogadjanak el, és igazából ez idáig nagy figyelmet nem kapottak még a hatás tanulmányok például az élelmiszer biztonsági felügyeletek létrehozása mennyi pénzből kerül, kihez tartozzanak, mennyibe kerül mind a laboratóriumok létrehozása. A leg technikai vagy szakmai részek esetében is pont is azért, mert ezek ilyen bonyolultak, még egyszerűen nincs meg a kellő szakértelem, mind a három érintett ország dolgozik ezen de hát például a végrehajtás pénzügyi következményeivel nincsenek teljesen eh, tisztában. Eh, pedig hát a társulási megállapodások két három éve életbe léptek. Úgy látom, hogy további gyorsításra van szükség, akkor megpróbálok még jobban hadarni. A beszámolók, a tervezés még úgy, ahogy működik is, de a monitoring, nyomonkövetés egyáltalán nem azért, mert a koordináló testületek csak koordináló testületek politikai hatalommal nem rendelkeznek ahhoz, hogy a szűk keresztmetszetek esetében valóban érvényt szerezzenek a vállalásoknak, amit most láthatunk az alapvetően az, hogy teljes különbség van a nemzeti reformprogramok, illetve az ágazati reformstratégiák között. Or divorce, let's call it, in terms of actually the countries which need to including public administration reforms. Az állami gazgatás reformját kiragadnám, amely Moldovában és Ukrajnában különösen fontos, és amelyek folynak, annak ellenére, hogy bizony igen káros fejleményeket is tapasztalhatunk. Az államigazgatás reformja nem állt le, ezt próbálják végrehajtani, persze ez időbe kerül, ugyanakkor ezzel párhuzamosan ketyeg az óra a társulási megállapodás kapcsán, tehát ez igazából ez egy ilyen kettős megközelítés az unió szempontjából, legalábbis az én szememben. Hogyha a parlamenteket vizsgáljuk, akkor megint csak azt láthatjuk, hogy a bevált gyakorlatokat próbálják átvenni, mégis, amikor a parlamenti szakbizottságok szerepét tekintjük, nem világos, hogy például egy parlamenti integrációs bizottságnak pontosan mi a szerepe, hogyan viszonyul a munkája más parlamenti szakbizottságokhoz, hogyan a munkarend hogyan legyen, főként Ukrán esetben ezt láthatjuk, hogy nem működik, és a compliance check a legnagyobb kihívás számukra, hiszen ez ügyben megfelelő szakértelemmel, szakemberekkel nem rendelkeznek. Még nagyobb probléma az, hogy a parlamentek milyen mértékű szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy a parlamenti felügyeletet valóban végrehajtsák. Azt hiszem, hogy a parlamentekre jobban oda kell figyelni, több segítségre és odafigyelésre van szükségük. Például az Európai Parlament részéről is többet érdemelnének a jogharmonizáció, ahogy említettem, egy nagyon mm, nem világos, nehezen körülírható fogalom, erről hosszasan tudnék beszélni, ha kell órákat is. De most inkább tovább lépnék arra hogy az Európai Unió támogatása és segítsége milyen fontos. Ezt a kettős megközelítést láthatók Ukrajnában és Moldovában, és bizony az európai intézmények dicséretet érdemelnek azért, hogy az állami intézményrendszer újjáépítésében segítettek, főként Moldovában és Ukrajnában. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a vég társulási megállapodás egyes részeinek végrehajtása klasszikus technical assistance eh, szakmai segítségnyújtás keretében történik, és hát Ukrajnában ez irányú kutatásokat végeztem, és azt kell, hogy mondjam, hogy az Unió által nyújtott segítségnyújtást sajnos nem tudjuk mindig teljesen hasznosnak mondani, nem a korrupció és a csalás a probléma, éppen ellenkezőleg elképesztően bonyolult szabályrendszert állítottak fel pont a korrupció és a csalás elkerülése érdekében. És ami újra és újra megjelenik a, a, az eszmecserék során, amikor az érintettekkel értekeztem, illetve a nemzeti szint mellett a, mm, az EU delegációk részéről is azt hallottam, hogy a végrehajtási folyamat koordinációja az uniós intézményeken belül sem eh, megfelelő. Gyakran maguk az uniós intézmények is nem rendelkeznek, eh, sem rendelkeznek megfelelő kapacitással, nem tudják megfelelően segíteni ezt a folyamatot. Tehát a tanulmány jó néhány javaslatot, ajánlást tesz, hat oldalon keresztül sorolja ezeket. Vannak ebben általánosak és konkrétak is, konkrétak a partnerországok, illetve az Unió irányába is. Úgy érzem, hogy egy sokkal reálisabb és stratégia dúsabb megközelítést kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy a megállapodásoknak valóban érvényt tudjunk szerezni, mert bizony a jelenlegi formájukban ez nem fog menni. Próbálkoznak ezek az országok, de egész egyszerűen nincs meg a lehetőségük, ha minden így marad arra, hogy ennek eleget tegyenek. Vannak konkrét ö, ö, diáim is Grúziával, Moldovával és Ukránával kapcsolatban, de így bő negyed óra után talán a konklúziókhoz próbálok most már érni. A bevált gyakorlatokat mindenki jól ismeri. Implemented. Uh, all the countries have the mechanisms in place. And if... Tehát ha mindenki tudja, hogy nagyjából mit kell tenni, még egyszer mondom, bevált gyakorlatok Moldova és Grúzia értek el a legnagyobb előre haladást ez ügyben. Nem csak azért, mert korábban léptek életbe ezek a megállapodások is több idejük volt, hanem azért is, mert bármilyen témára is próbáltam rátérni, azt mondták, hogy dolgozzunk rajta. Ugyanakkor a végrehajtási mechanizmusok alapvetően nem úgy vannak kitalálva, hogy a társulási megalapodás politikai szempontjaira megoldást kínáljanak, már pedig hát ez volt a kiinduló pontunk. A intézménymechanizmusok alapvetően tükrözik a kormányzás színvonalát, tehát összességében javulnia kell a kormányzás színvonalának, mielőtt ez oda vezetne, hogy a társulási megállapodások végrehajtása is színvonalasabb legyen. Azt nagyon jól tudjuk, a tapasztalataink mutatják, hogy ehhez évekre van szükség, és mégis közben a határidők pedig lejárni látszanak, és az Európai Unió elképesztően nagy mértékben segíti ezeket az országokat. Ukrajna ilyen szempontból igazi kísérleti nyúl volt arra, hogy hogyan lehet az intézményfejlesztést támogatni. Ugyanakkor a társulási megállapodásokat konkrétan olyan szakmai segítségnyújtás nem kísérik előmértékben, amely eh, jelentősen javíthatná a végrehajtás hatékonyságát. A pozitív fejlemények ellenére és az elképesztő számú eh, ehhez kapcsolódó tevékenység ellenére nagyon nehéz nem arra a következtetésre jutni, hogy a társulási megállapodás óriási kihívást jelent nem csak a partnerországok, hanem az uniós intézmények, maguk az uniós intézmények számára is. Köszönöm. Thank you uh, very much uh, for the... Köszönöm szépen az előadását. Egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Szorosan kapcsolódik ez a végrehajtási jelentésekhez, amiket a mostanában tárgyalunk az előadók és az árnyék előadók valószínűleg tudnak majd ezekről szólni pár szót. Hangsúlyoznám, hogy mint Európai Parlament az Euronesz parlamenti közgyűlésben való résztvevőink révén már láttuk azt, hogy több koordinációra van szükség, úgyhogy az Euronesten belül egy évvel ezelőtt létrehoztunk egy munkacsoportot, a társulási megállapodások végrehajtásáról. Ez ugyanis az egyik legfontosabb Euronest munkacsoport, és azt hiszem érdemes arra is rámutatni, hogy a partner országok parlamentjei szintén létrehozzák a saját parlamenti közgyűléseiket, és Ukrajna, Moldova és Grúzia folyamatosan eszmét cserélnek az előttük álló nehézségekről, úgyhogy most rajtunk a sor, hogy elgondolkozzunk azon, hogy milyen koordinált reakciót tudunk adni az ön tanulmányában feltárt eredményekre. Jövőre nagyon hasznos lenne valamilyen konkrét javaslatot megfogalmazni arra vonatkozólag, hogy az európai intézmények hogyan tudják tükrözni azt az nagyon érdekes tanulási folyamatot, amin átmentünk az elmúlt években. Most Szandra te kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a nagyon bonyolult területre nyújtott világos betekintésért. Engem abból az országból választottak meg, amely 14 évvel ezelőtt, sőt még ezen, ennél régebben átment ezen a folyamaton, Lettországról beszélek, és ebből a szempontból is fontosnak tartom az egyik következtetését, mely szerint vannak korlátai annak a megközelítésnek, hogy technikai segítséget nyújtunk. A végrehajtási folyamatban minden döntésnek kevésbé vagy inkább fontos politikai konzekvenciái is vannak. És a kormány politikai akarata, az intézmények, a parlament politikai akarata egy bizonyos országban rendkívül fontos, és nagyon szorosan összefügg azzal, hogy milyen szinten van az integrációs folyamat a társulás útján. Ha jól tudom, akkor a tanulmány elérhetővé fog válni számunkra. Nagyon örülnék, hogyha még többet beszélhetnénk majd erről a témáról a tanulmány olvasása után. Elnök, van-e már kérdés, hozzáfűzni való? Most nincsen? Akkor ismét önnek adom meg a szót, és bőven van ideje válaszolni. Köszönöm szépen. Szorosan együttműködtem a kollégákkal, nem csak Litvániából, de onnan is, és nagy mértékben támaszkodom a csatlakozó országok kollégáinak a véleményére, hiszen ők pontosan tudják, hogy miről is van itt szó. És az egyik kérdés, ami sokszor felmerült. Moldova és Ukrajna miért ö, már a negyedik vagy a ötödik technikai segítségnyújtási projektnél tart, mikor mondjuk Litvániának egyetlen ilyen projekten kellett átesnie. Mik a különbségek, és miért ismételünk, ismételünk, anélkül, hogy tanulnánk a hibáinkból? Lehet, hogy ez nem annyira fair, de mégis az a benyomásom, hogy az Európai Unió bevált gyakorlatokat szeretne segíteni, elterjedni, de a technikai segítségnyújtás esetében nem elég a bevált gyakorlatokra támaszkodni. Egy ennél is részletesebb elemzést végeztem el az Európai Unió Ukrajna felé nyújtott segítségnyújtásáról, és ebben nagyon sok jó dolog van, de az 1990-es évek szelleme kísért az ottani támog, az akkori támogatási program, és sajnos nagyon sok feltételezés arról, hogy ezek a posztkommunista országok hogy működnek, még mindig a fejekben vannak. A szakértők jönnek és mennek, és a dolgok még mindig nem változnak. Ukrajna esetében sajnos nem változik a helyzet, nem működnek a dolgok olyan jól, mint mondjuk például Litvánia esetében, amikor azt nézzük, hogy ezeknek a szakértőknek, akik ellátogattak az illető országba, mi volt a hatása arra, hogy változás történjen a terepen. Moldova esetében sem volt túl nagy hatás. Azt gondolom, hogy érdemes lenne levonni a konklúziókat, és összefoglalni, hogy milyen eredményeket értünk el. Nagyon időszerű lenne ez. Még egy dolog, egy vélemény, amit oszt számos európai bizottsági szakember és olyan EU-s szakértő, akik a terepen dolgoznak, érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen folyamatokon érdemes tovább dolgozni. Ez, talán ezt a kényes kérdést kéne elsősorban körbejárni. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm folyamatos elkötelezettségét ezen ügy iránt. Az utolsó gondolat. Az egyik utolsó látogatásom során Ukrajnában azt tapasztaltuk, hogy rengeteget fektetünk be szakértőkbe, akik ezekbe az országokba utaznak, és mindig panaszkodunk, hogy az intézmények nem úgy fejlődnek, ahogy mi szeretnénk, és ahogy úgy gondoljuk, hogy kéne nekik. De rengeteget fektetünk be a szakértőikbe. Jobb egyensúlyra van szükség tehát. Köszönöm az ön tanácsait is. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elnökölhettem. Ha jól tudom, akkor most visszaadom a lehetőséget David McAllisternek, aki két perc múlva is lesz ismét körünkben.